va Bien, mesdames, messieurs, je vous invite. Hölgyeim és uraim, kérem foglalják el a helyüket. Szeretném üdvözölni Önöket eh, az Interparlamentáris Bizottság ülésén, és köszönöm, hogy a Költségvetési Szakbizottság által eh, elnökölt munkában vesznek részt nagy privilégium ez számomra, hiszen én vagyok az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottságának az elnöke, így én nyithatom meg ezt az interparlamentális ülést. A kapcsolatok intenzívebbé válnak a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között, és én különös jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a pénzügyekkel, költségvetéssel foglalkozó nemzeti parlamenti szakbizottságokkal kapcsolatban legyünk. Az a téma, amivel foglalkozunk, a több éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata. Ahogy a plenáris ülésen ma délelőtt jeleztem, nem szabad túlbecsülni az európai költségvetést a súlya a belső, európai belső termék 1%-át teszi ki. Ez a költségvetés 7 éves, több éves keretbe van bezárva. 2014-ben indult, és 2020-ban zárul a jelenlegi több éves időszak Alapvetően a tagállamoktól érkeznek a pénzek, és gondolhatják, hogy minden egyes tagállam igyekszik megakadályozni, hogy a zsebéből több pénzt vegyen ki Európa a saját források 10%-ban vannak korlátozva, de Mário Monti elnökletével egy munkacsoport gondolkodik a saját források továbbfejlesztésén amennyiben az Európai Parlament meghozná azt a döntő lépést, hogy adót lehetne kivetni. De nem szabad illúziókba ringatni magunkat, amennyiben holnap lesz európai adó, ennek az összege a nemzeti befizetéseket egészíteni ki, és hogyha lesz is ilyen európai adó, nem szabad túlterhelni az állampolgárokat, így a nemzeti befizetések csökkennének. Ez a több éves keret kohéziós támogatásokat nyújt a tagállamoknak, szociális programokat működtet, közös mezőgazdasági politikát, és 80%-a a pénzeknek visszajut a tagállamokba. Gyakorlatilag semmilyen rugalmassági mozgásterünk nincs. Arra találták ki a többéves keretet, hogy nyugodt vizeken hajózzunk, hogyha válság vagy rendkívüli körülmények alakulnak ki, akkor az európaiak ránk néznek, hogy mit teszünk, de nagyon korlátozottak az eszközeink. Amikor Juncker úr a bizottság elnöke lett, meg is állapította, és egyetértünk vele, Európa tíz éve beruházási deficittől szenved, ezért ösztönözni kell a beruházásokat. A pénzügyi engineering területére tartozik az ösztönzés különböző áttételekkel, egyfajta persejt kell ezért kialakítani, és garanciákat kell felállítani a parlament, a költségvetési szakbizottság számára, tehát nagyon komoly tételeket jelent ez. A 2020-as Horizon a kutatás terén, illetve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pénzei csökkennek, ugyanis nem lehet elvenni abból, ami a tagállamoknak jár vissza, csak a nemzetek feletti programokat lehet így csökkenteni, egyfajta nemzeti egoizmus miatt. A több éves pénzügyi keretet az új parlament felelása előtt szavazták meg, ez megkönnyíti a 2014-ben választottak dolgát. Minden éves költségvetés a több éves keretbe illeszkedik a több éves pénzügyi keretről az a megállapodás született, hogy fél időben felülvizsgálják, és a körülményeket figyelembe vesszük, anakronikus a költségvetés, az újdonságokra nem rendelkezünk semmilyen eszközzel a beruházásokhoz költségvetésen kívüli külön eszközt kellett felállítani az Európai Beruházási Bank irányításával. De amikor arról van szó, hogy a migrációs válság és a menekültek befogadása új feladatot jelent, akkor egy trust fundot kellett felállítani, némi európai költségvetésből származó keretek felhasználásával és a tagállamok nagy elkülségére hagyatkozva. 2014-ben jött létre ez az alap, a törökországi utazás során megállapíthattuk, hogy a bejelentett 2010 bejelentett milliárdokhoz képest 2016. február elejéig 40 milliót folyósítottak. Az eljárásaink ugyanis nagyon lassúak, 3 milliárd eurót juttatnának Törökországban, hogy Törökország jobb körülmények között fogadhassa a szíriai menekülteket, de ennek a finanszírozását még ki kell alakítania. Tehát a több éves 2014-2020-as pénzügyi keret félidős felülvizsgálatánál tartunk, és ez egyben a premisszája a következő több éves keret előkészítésének. Egyébként felvetődik az is, hogy 7 éves legyen -e egyáltalán a következő időszak, vagy inkább 5 éves, de pillanatnyilag a jelenlegi időszak félidős felülvizsgálatát végzük, végezzük. Izabel Tomát a szocialistáktól, és Olbricht urat az EPP-ből nevezte ki a szakbizottság előadónak, Olbricht úr sajnos most nem tud itt lenni, ezért Izabel Tomá asszony fogja elmondani, hogy hol tartunk a több éves keret félidős felülvizsgálatánál. Az nyilvánvaló, hogy 2016 vége előtt állásfoglalás tervezet fog készülni, a több éves keret felülvizsgálatát javasolva, Kérdés, hogy több pénz, több eszköz áll-e majd rendelkezésre. Sajnos ebben kételkednünk kell, hogyha nincs több pénz, akkor hogyan kezeljük a sürgős helyzeteket. Ilyenkor arbitrázsra lesz szükség, ez nem lesz könnyű, és a 2014-2020-as időszak elején meghatározott programokból vissza kell venni. A több éves keret félidős felülvizsgálatára szánunk egy órát, lesz vita, azt kérem, hogy két percnél többet senki se beszéljen, hogy minél több kollégát meghallgathassunk. 16 órakor két szakaszban egy második fejezet kezdődik, 2020 as időszak második felének prioritásairól lesz szó illetve a sürgős helyzetekről. Egy órában a válsággal foglalkozunk majd, és további egy órában a gazdasági és szociális válsággal a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése példáján bemutatva a helyzetet. Tomászonynak meg is adom ezzel a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Valóban olyan téma ez, amely 2016-ban eh, eh, minnyájunkat foglalkoztat, ahogy a parlament költségvetési szakbizottságának elnöke mondta, eh, jogi szempontból minden nagyon egyszerű, akkor is, hogyha politikailag nem az ami a jogi szempontokat illeti, évente szavazzuk meg a költségvetést, az éves költségvetést, de 7 éves, több éves időszakokba illeszkednek ezek az éves költségvetések, tehát 7 évre kell kitekinteni. Hát jogi szempontból 2014-től 2020-ig tart a jelenlegi időszak, ebben nyilván vannak zárt kohéziós keretek, borítékok, ezekhez nem lehet hozzányúlni, a kiadások plafonja megvan határozva, van néhány eszköz, amelyek rugalmasabban kezelhetők, és van néhány működési zavar, amire vissza kell térnünk. A 2007-2013-as időszak során a parlament pontosan azt állapította meg, hogy egy ilyen hosszú idő alatt szükség van a plafonok a rugalmasság felülvizsgálatára, legalábbis nem volt elegendő az eddigi rugalmasság. Amikor a 2014-2020-as időszakról szavaztunk, a parlament bizonyos feltételeket támasztott, így a kettes cikk kimondja most már, hogy felül lehet vizsgálni, vagy e, revidálni lehet félidőben a több éves időszakot. Konkrétan szerepelő 2016. december 31-ig, tehát az idei év végéig a bizottságnak javaslatot kell tennie mivel a bizottság nagyon későn tesz javaslatot, a Költségvetési Tagbizottság elnöke saját kezdeményezésű jelentést kíván készíteni, amelyben kifejtjük, hogy a parlamentnek mi az álláspontja. Hát hol tartunk most, elnök úr? Hát nem túl hosszú utat tettünk meg, és nem tudjuk előre jelezni, hogy a parlamenti szavazásnak mi lesz a kimenetele valószínűleg az első fél év végén, vagy július elején kerül sor a szavazásra. Hogy a bizottság elnöke is jelezte, egy sor válságot éltünk meg, Európa szakadék szélére került, és ha nem is teljesen, de meglehetősen tehetetlen a menekültválság szemben a Schengeni térség szétesése folyamatos veszély, illetve láthattuk, hogy a görögök támozása az euróvezetből komoly veszély volt, most pedig Nagy-Britannia fenyeget kilépése. Azt mondhatjuk, hogy visszatérő válságokat élünk meg az unió költségvetésének foglalkoznia kell a magas munkanélküliséggel is, különösen a fiatalok körében. A 25 éven aluljak körében magas a munkanélküliség 25%-os, aztán ö, folyamatos probléma a beruházások hiánya, illetve alacsony szintje sajnos a pénzügyi válság újabb és újabb fenyegetéseket vet fel és a kifizetések válsága is megemlítendő. Ez az Európai Unió egyik sajátossága. Ugye az EU költségvetése nem lehet deficites, nullszaldós kell, hogy legyen, de mivel a kötelezettségvállalások mindig magasabbak, mint a kifizetési kötelezettségvállalások, tehát a kötelezettségvállalási előirányzatok mindig magasabbak, mint a kifizetési előirányzatok, egyfajta eladósodás alakult ki, 24 milliárdnyi kifizetetlen számlája van az Európai Uniónak, előbb-utóbb ezekkel valamit kezdeni kell, a regionális önkormányzatok, a cégek, a kutatóintézetek, az Erasmus kedvezményezetei előbb vagy utóbb meg kell, hogy kapják ezt a pénzt tehát konjunkturális és strukturális a válság egyszerre, döntéseket kell hoznunk ezzel kapcsolatban. A döntéseket úgy látjuk, hogy nem igazán hozták még meg, a vikának a szarvát nem sikerült megragadni. Ártői úr is beszélt róla, hogy az Európai Uniónak kb. 80%-a a tagállami befizetésekből származik, hát kézen fekvő ötlet, fekvő reflexe a tagállami kormányoknak, hogy a lehető nagyobb mértékben meg akarják akadályozni, hogy nagyobb összegeket fizessenek be, oly módon, hogy nagyobb legyen a mozgásterük a nemzeti költségvetésben. Mm, nem kell erre rosszallóan tekinteni, a költségvetési struktúra olyan, hogy ez természetesen ilyen reflexet vált ki. A költségvetési szigor nagyon fontos, a tagállamok mihelyt válsághelyzet alakul ki, azt mondják, hogy 4 milliárdot adunk Törökországnak, 3 milliárdot rendelkezésre bocsátunk a menekültek fogadására, 8 milliárdot a Juncker beruházási tervre, de közben nem fizették be ezt a pénzt. Tehát miközben sporolnak a pénzükkel, mihelyt kialakul egy rendkívüli helyzet, az Európai Unió költségvetésétől várják, hogy az álljon helyt. Tehát nem a parlament akar többet költeni, egyáltalán nem erről van szó, hanem a tagállamok próbálják meglékelni, megfúrni a költségvetést, abból további pénzeket szerezni. más fejezeteket is megemlíthetnék. Nyilván tudják, hogy a migrációs válság kapcsán az áthelyezési mechanizmust, az új menekült alapot, a külső felépésekre fel kellett tölteni, mert nagyon alul tervezett volt ki kellett találni új költségvetési mechanizmusokat, elég nagy képzelőerőre volt szükség ehhez. Általában az Európai Bizottságnak kell ilyenkor felgyűrni az ingúját. 300 milliárdot szeretnénk a kutatásban a közlekedési infrastruktúrákban befektetni. A munkanélküliség még rosszabb helyzetet mutat. 2014-2020-as időszakból az első három év telt el 2016-ra úgy tűnik, hogy nem mindig tudjuk a kifizetéseket teljesíteni, ez elég súlyos helyzet. Hol tartunk ma, óvatosan fogalmaznék, mert pillanatnyilag a parlament vitát folytat a helyzetről, ugyanakkor több irányban is elindulnánk, egyfelől a költségvetési struktúra, központi kérdés véleményem szerint nem lehet úgy folytatni, hogy a tagállami befizetések teszik ki a 80%-ot, ráadásul egyesek tisztességes megtérülést várnak el, ezt akarják beírni a szerződésbe. Elfogadhatatlan helyzet ez, az EU költségvetésének struktúráját át kell alakítani a Monti munkacsoport, a magas szintű munkacsoport tovább dolgozik a saját források kérdésén. Azért mondjuk, hogy magas szintű, mert parlamenti képviselők, tanácsi szakértők, bizottsági munkatársak is részt vesznek a munkában, és mindenképpen az lenne a cél, hogy ebből a zsákutcából kikerüljünk. Na hogyha egyhangulag megállapodunk erről, akkor is a nemzeti parlament együttműködése nélkülözhetetlen, hiszen az adószedés az nemzeti hatáskör, úgyhogy az együttműködés a parlamentek között elkerülhetetlen. El kell gondolkodni egymás között, hogy milyen struktúrát tudnánk létrehozni. Nyilván javítani kell a tárgyalási folyamatot a parlament és a tanács között is. Ez régóta téma, ugyan azon okok miatt. És a nemzeti parlamentek itt is szerepet játszhatnak, hiszen a tanács társjogalkotóként szerepel számunkra, gyakorlatilag a nemzeti parlamentek helyett alkot jogot velünk. Mm, igyekszem befejezni, ennyiben tudnám a különböző irányokat felvázolni. A költségvetési sorokat is át kell alakítani. Ugye a menekültválság kapcsán külső kereteket hoztunk létre, egyfajta költségvetési szatelliteket, de ez nem felel meg a költségvetés átláthatósága, a demokratikus jelleg elvárásának, vagyis az, hogy a költségvetésen kívüli keretekből dolgozunk. És aztán a az időszak hosszának a kérdése is felvetődik. 2014-ben választottak meg bennünket, de hát 13-ban már döntés született a többéves pénzügyi keretről, demokratikus szempontból ez mindenképpen vitatható. Tehát akik 2014-ben kerültek a parlamentbe, lehet, hogy 2019-ben nem is választják őket újra, tehát előfordul, hogy ők csak végignézik, ahogy ez az időszak lezajlik, és a következő időszakról sem ők döntenek. Tehát egyfajta demokratikus meg nem felelés is megállapítható. Nagy vonalakban ennyit szeretnék mondani. Vannak technikai kérdések is, talán legfontosabb ezek közül a rugalmasság kérdése, az Európai Unió költségvetésének a nagy részét zárt borítékok teszik ki, például a kohéziós alapokhoz nem lehet hozzányúlni, tehát azt kell megvizsgálni, hogy milyen mozgástér maradhat, ami kezelhetünk, amit használhatunk, illetve hogy a plafonok miként emelhetők, véleményem szerint elkerülhetetlen a plafonok emelése, legalább a politikai célokra, menekültek befogadására, határok őrizetére, hogy Schengen ne robbanjon fel, Schengen azért van veszélyben, mert a külső határok talán nincsenek megfelelő ellenőrzés alatt, költségvetési szempontból is fel kell vetni ezeket a kérdéseket. Itt tartunk most a gondolkodási folyamatban. Én azzal zárnám, hogy nagyban számítunk a nemzeti parlamentekre, együtt kell dolgoznunk, két nélkülözhetetlen egymástól független, legitim intézményről van szó, együtt kell megírnunk az EU történelmének a következő oldalát. Köszönöm Izabel Tomá, köszönöm az elkezdett munka ismertetését, annak ismertetését, hogy a Költségvetés Szakbizottság mit tesz a felülvizsgálat terén, most pedig Wouter Kónasz kapja meg a szót, aki a holland képviselőház Európa ügyi és pénzügyi bizottságainak tagja. Tisztelt Kolmes úr, nagy reményeket fűzünk az önök kormányához, amely elnököl most a tanácsban, abból a szempontból, hogy segítenek majd flexibilitást találni nekünk. Öné a szó. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak és beszélhetek a több éves pénzügyi keretről megszervezett konferencia keretében. Az MFF-ről, illetve az európai költségvetésről lesz szó. Az én pártom a legeurópaibb párt, a holland parlamentben, de én sem szeretném ennek ellenére megvédeni ezt az Európai Uniós költségvetést, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy mind az Európai Parlamenttel, mind pedig a nemzeti parlamentekkel beszéljünk az MFF jövőjéről. Három héttel ezelőtt a holland elnökség konferenciát rendezett az MFF jövőjéről Amsterdamban a holland parlament kérésére, azért, mert nagyon sok kritika érte az Európai Uniós költségvetést, illetve az MFF-et konkrétan az elmúlt három-négy évben. A parlamentünk a jelenlegi költségvetési eljárás miatt aggódik, és meggyőződésünk az, hogy reformokra van szükség a következő területeken először is. Az Európai Uniós bevétel, amely összetett és nem kiszámítható, második a kiadási oldal, illetve a harmadik oldal, a harmadik rész a nagyobb rugalmasság a kiadások területén. És erről a három témáról szeretnék most beszélni. Először is a bevételek. Nos, hadd mondjam el, hogy a 2014-es költségvetési kiigazítás óta Ma Heffing holland szó visszatér még a miniszterelnök rémálmaiban is, hiszen a bevétel a GNI-ra épül, nagyon sok kalkuláció, kiigazítás mellett, illetve éves költségvetési kiigazítás mellett óriási és mély viták voltak a parlamentben. Mm, meghatározott időszakban kellene a kigazításokat eszközölni, hiszen ez jobb lenne a nemzeti parlamentek számára. Várjuk a magas szintű munkacsoport munkáját, a Monti úr vezetésével. Azonban az Európai Parlamentet és a Nemzeti Parlamentet is arra kérjük, hogy a reformokon gondolkodjanak el. Hatékony és megfelelő költségvetési rendszerre van szüksége az Európai Uniónak. A második témám a kiadási oldal. Az Európai Számvevőszék minden évben arról számol be, már több mint 20 éve folyamatosan, hogy az adófizetők pénzét nem megfelelően költjük el ezzel pedig a saját sírját ássa az Európai Unió, hiszen a holland állampolgárok, illetve más országok állampolgára is egyre inkább hangot adnak elégedetlenségüknek, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az elmúlt kilenc évben a Hollandiában nemzeti nyilatkozatokat adtunk ki, amelyek a holland kiadásokat igazolják, a kormány költéseit, és azt gondoljuk, hogy a tagállamoknak felelősséget kell vállalniuk az átláthatóság érdekében, és minden évben nemzeti nyilatkozatot kell tenni minden tagállamnak. Aztán nagyobb rugalmasság és hozzáadott érték a kiadások oldalán. Ez a következő témám. Óriásiak a kihívások az EU előtt, a gazdasági válság, a menekült válság. A költségvetésének mintegy felét a múlt gazdaságára költjük, nem pedig a jelen és a jövő kihívásaira. Nem 7 évre van kőbevésve az európai költségvetés szerintem, hanem változtatni kell, reagálni a változó valóságra. Ez azt jelenti, hogy az MFF-et ki kell igazítani, nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a, következő, a különböző költségvetési fejezetek között, annak érdekében, hogy gyorsan reagálni lehessen a politikai és gazdasági kihívásokra. A rugalmasság mellett a parlament többsége úgy gondolja, hogy egyértelmű célkitűzéseket kellene meghatározni az Európai Unió finanszírozásában, mind nemzeti, mind pedig Európai Uniós szinten. Ideális esetben olyan projektekre kellene költeni, amelyek eredményesek, méghozzá hozzáadott európai értéket hoznak, gondolok itt az innovációra, a biztonságra, a külső határok védelmére, illetve a fenntartható energiára ezeket hatékonyan tudná az Európai Unió irányítani jobban, mint a tagállamok külön-külön. A hozzáadott érték alapján kell döntenünk a projektekről, zárás, illetve ennek a következménye az, hogy nagyon is kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit gondol az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek hogyan lehetne rugalmasabbá, hatékonyabbá tenni az Európai Unió költségvetést önök szerint. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Kolmás úr, nagyszerű. Ha meghallgattuk a két bevezetőt, és azt hiszem, hogy ezzel meg is nyithatjuk a vitát. Az első hozzászólunk François Marc az Európai Költségvetés jelentéstevője, a Szenátus pénzügyi bizottságának tagja. Euh, Monsieur le Président, euh, köszönöm elnök úr. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, és valóban Izabel Tomá és Komesz úr által elmondottak, eh, miszerint a költségvetés nagyobb rugalmasságát várják. Én magam részéről úgy érzem, hogy a rugalmasság a források felhasználásában mindenképpen javítandó. Ez az egyik olyan orientáció, amelyet az Európai Bizottság is felvetett, remélhetőleg, hogy ez már konkrétabb módon is megjelenik, hogy mit értenek ezen, illetve a javított célzottságon, illetve az innovatív finanszírozási eszközökről beszélnek, arról, hogy hogyan lehet jobban finanszírozni, milyen, mi a kívánatos út, amelyen minél hamarabb el kell indulni. Ugyanakkor ma az európai költségvetésben 74%-át a kiadásoknak a környezetvédelemre és agráriumra költjük, és a kohéziós politikára 33%-ot. Tehát ez a két nagy fejezet esetében sajnálatos módon még most nem működik a rugalmasság, pedig azt gondolnánk, hogy igen. Egy példát hadd hozzak. A menekült a szolidaritással kapcsolatos döntéseket hoztak. Ma azonban délelőtt egy görög képviselőtársamtól azt hallottam, Európa felé fordultak, hiszen egymilliós kiadást generált Görögországban a menekült válság. Ez jó kérdés, az egy éves kérdésben milyen rendelkezéseket hozhatunk annak érdekben, hogy újra orientáljuk, átcsoportosítsunk bizonyos erőforrásokat. Azt értem, hogy az emberek nem akarnak újabb adókat fizetni, de hát a jelenlegi finanszírozási módszerek között ilyen vészhelyzetre nem tudunk érdemben reagálni sehogy. A második kérdés pedig az agráriummal, a mezőgazdasággal kapcsolatos. Az európaiban tapasztalt helyzet, mezőgazdasági ágazat helyzetében elképzelhetetlen normális reakciókat adni a jelenlegi költségvetési keretek között, mert alapvetően a liberális politika, amely értelmében egyre kevesebb eszközel rendelkezésünkre, hogy beavatkozunk, oldják meg maguk, oldja meg magának a problémákat az ágazat, de úgy tűnik, hogy kudarcot vallott a liberális agrárpolitika, például a tejkvóták eh, megszüntetése kudarcot vallott, éppen ezért újra kell gondolni ezt Európában, hogyan tudunk rugalmasságot eh, megvalósítani ebben a két nagy programban. A mindennapos vészhelyzetekre ugyanis reagálni kell az elnök mikrofon nélkül. Lewandowski úr. Jó az, hogy e, választott képviselők találkoznak itt Brüsszelben. A jelenlegi pénzügyi keret fiskális konszolidáció közepette született át válságos időkben, amikor is Cameron úr nyomást gyakorolt, hogy csökkentsük az uniós költségvetést, akkor a költségvetési vonalon gyakorolt nyomást most más területeken. Tehát most először az Európai Unió történelmében csökkentettük a költségvetést, nagyobb rugalmassággal kizárultak a tárgyalások a jelenlegi pénzügyi kerettel kapcsolatban. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Unió hatásköre folyamatosan nőnek, terjeszkednek. Ez egyirányú utca, úgy tűnik. A Lisszaboni szerződés értelmében új szakpolitikákat is finanszíroznunk kell, itt például az éghajlatváltozás, így tovább, és így tovább. Tehát az egy ténykérdés, hogy kevesebb pénzzel többet akarunk elérni. Ez a mai helyzet. Még a migrációs válság nélkül is éppen elég nagy slamasztikában lennénk. Itt vagyunk 2016 elején. Kicsit félrevezető a helyzet, mert amit örököltünk, ez a kifizetetlen számlák lemaradása, óriási lemaradás csökkent, de ez az új programok lassú végrehajtása miatt van, ezért tudjuk most kifizetni a programokat, ezért tudjuk a felhalmozódott számlákat, kifizetetlen számlákat törleszteni de az új kihívások nélkül is azt láthatjuk, hogy az elkövetkezendő években nehéz kihívások várnak ránk. A 2016-os rugalmassági már mobilizáltuk, a mozgásterünket már kihasználtuk, a frontloading, ami ugye a költségvetésben azt jelenti, hogy előre hoztuk a finanszírozást, amely 2018-19-20-ban majd megfelelő mértékben kell csökkenteni a kiadásokat értelemszerűen, hiszen előre hoztunk bizonyos, előre finanszíroztunk bizonyos dolgokat. Komolyan felül kell vizsgálni ezt a többes pénzügyi keretet, hiszen a több éves programok lassan kezdenek beindulni, és meg nagyon könnyen déjà vu érzetünk lehet, amikor Rengeteg kifizetetlen számla kezd el majd felhalmozódni, ha csak nem gondoljuk újra, nem írjuk át a költségvetést. Két kategóriában a plafonokról van szó, a biztonsági kérdések, bevándorlás, nemzetközi nemzetközi felelősségvállalásunk. Az új mantra, a hozzáadott érték bizony ez nagyon keveset segít az Európai Unió láthatósága is kockán forog itt, hogy például a helyi projektekbe mennyit fektetünk. A PPP, a Public-Private Partnership, ez igazából az Észak-Európára jellemző, a nem gyógy, csodaszer minden uniós tagállam számában. Merci. Merci, Monsieur Lewandowski. La parole est à... Köszönjük, Lewandowski úr. Um, uh, Köszönöm. Elnök úr, a pénzügyi, többes pénzügyi keret felülvizsgálata üdvözlendő, de stratégiai gondolkodásra van szükség az Európai Parlamentben, de főként a tagállami parlamentek szintjén. Túl nagy, túl sok minden forog itt kockán. Túl nagy a tét. Nem lehet egész egyszerűen reagálnunk nem lehetett feletlenek, proaktívnak lenni. A 2014-20 közötti több éves pénzügyi keretet nagyon komoly lemaradással kezdtük, annak ellenére, hogy új pénzügyi eszközöket, új struktúrákat is létrehoztunk. A tény az, hogy a tagállamok rendszerszerű késedelmes kifizetésekkel kell, hogy megbírkoznak. A 2011 és 20 közötti programok létét veszélyeztetik, főként a növekedés, szociális és közberuházások, munkahelyteremtő programok esetében, hiszen a papíron maradt ígéretekből nem lehet megélni. Ezért most elő kell vizsgálnunk ezt a többi pénzügyi keretet. Ez órási lehetőség arra, hogy végre felvállaljuk a felelősségünket, meghozzuk a megfelelő intézkedéseket ahhoz, hogy a jelenlegi hívásokkal valamit tegyünk. A bevételi oldalról is valamit kezdenünk, a tagállamoknak biztosítani kell azt, hogy az Európai Bizottság megfelelő forrásokat kapja megfelelő időben, hogy a tagállamoknak ezeket kifizethesse tovább utája. Milyen javaslatokat tesznek ezen ügyben? Például a LEADER program kedvezményezettjei továbbra is fájják a kifizetéseket, és ez tovább gyűrűzik ennek a hatása. Emellett említette azt is, hogy a kiadási oldalra is kezdeni kell valamit. A véleményem szerint jobb lenne, hogyha az Európai Unió egységét eh, helyeznénk előtérbe, az adhok pénzügyi struktúrák és eszközök helyett inkább erre van szükség. Az Európai Unió költségvetésének elszámoltat hatásságát, demokratikus ellenőrzését csak úgy javíthatjuk, hogyha az uniós politikákat valóban a költségvetésből és által finanszírozzuk. Mit kívánnak tenni ez ügyben? Merci, Eliane Riada. Köszönjük, euh, Köszönjük képviselőasszony. Bogumi Manka képviselőtársamnak adok szót. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, z toho, čo sme tu... Köszönöm, elnök úr. Mindabból, amit eddig hallottunk, annyit elmondhatunk, hogy mindenképpen szükség van új szabályokra, kifizetésekre vonatkozóan. Olyan projektekre kell fordítani ezeket a forrásokat, amelyek hozzáadott értéket teremtenek, munkahelyeket teremtenek, gazdasági növekedést generálnak. Valóban az uniós költségvetés nagy része a tagállamok zsebében landol, de a legutóbbi ilyen ülésen francia, spanyol nemzeti parlamenti képviselőktől azt hallottuk, hogy az Európai Unió több éves lemaradásban vannak kifizetések terén, pont azokról az országokról van szó, azoknak az országoknak az önkormányzatai panaszkodnak, amelyek egyébként nem fizetik be a az ő részüket az uniós költségvetésbe, vagy egyébként uniós költségvetés kedvezmény, nettó kedvezményezettjei. Éppen ezért mindenképpen valamilyen megállapodásra, megegyezésre kell jutni, de hát a tanácsban különösen nehéz. Itt még a parlamentben úgy, ahogy el vagyunk, de önök a szövetségeseink abban, hogy győzik meg a kormányukat, hogy a tanácsban ápol, állapodjanak meg ez ügyben. Harmadik országok, gondolok itt Kínára például, Európába exportálnak olyan dolgokat, amelyek környezetbarát, nem környezetbarát módon készülnek. Ezeket miért nem adóztatjuk meg az unió határain? Például a széndiokszid, a kapcsolódó széndiokszid kibocsátás alapján, a széndiokszid lábnyom alapján, ez is egy saját forrása lehetne az uniós költségvetésnek. Tehát, barátaim, összefoglalva annyit mondhatok, hogy a Monti csoportot támogatnunk kell, és nyomást kell gyakorolni az egyes tagállamokra, hogy igenis tessék megegyezni, tessék megállapodni, nem folyhatnak tovább a dolgok a jelenlegi medelben. Köszönjük! Manka úr a szocialista frakció nevében szólt hozzá, és szlovák képviselőtársunk. Most pedig Gárdia Szabál képviselőnek adom meg a szót, aki a 2016-os költségvetés általános előadója, aki az Európai Parlament képviselője akit és nem csak a Spanyolországot képvisel, hanem a Spanyolország választói küldék ide. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, mert figyeltem, hogy mit mond Kormász úr, három kulcsfontosságú szempontról beszélt a pénzügyi időszak kapcsán, és főleg a harmadik témája érdekelt engem. Jól hallanak? Igen, tehát a rugalmasságról, az európai hozzáadott értékről beszélt, és igaz, ahogy Lewandowski úr is mondta, az európai hozzáadott érték nem könnyen behatárolható fogalom, mindenkinek más az elképzelése róla. A holland elnökség szervezett egy konferenciát, részt vettem a munkacsoport munkájában, amely a rugalmassággal foglalkozott, de nem sikerült meghatározni a rugalmasságot, illetve hogy hogyan kell ezt alkalmazni. A költségvetés a az össztermék 1%-ának felel meg, de hogyha felvetődik bármi, akkor nem tudjuk azt finanszírozni. Hallottuk, hogy régi politikákat, régi prioritásokat is finanszírozunk, meg újakat is, az Európai Parlamentben, nemzeti parlamentekben senki sem mondja, hogy nem kellene korszerűsíteni, hogy több pénzt nem kellene szánni az innovációra, a környezetvédelmére, az éghajlatváltozási küzdelemre. Na de honnan veszük a pénzt mindennek a finanszírozására? A régi prioritásokat össze kellett tehát vetni az újakkal, mert valóban két politika teszik ki a költségvetés 74%-át, a mezőgazdaság és a kohézió terén lehet javításokat eszközölni, ez igaz, de ezek a programok a jövőben is szükségesek, a mezőgazdaságot, a kohéziót finanszírozni kell a jövőben is, hogyan fogjuk az új prioritásokat akkor finanszírozni. Vagy több pénzt teszünk be a közösbe, vagy pedig bizonyos prioritásokat megszüntetünk, és szeretném tudni, hogy melyik út élvez elsőbséget a holland elnökség számára. Köszönöm szépen, Eder kollega! Most pedig Reimer Boge következik, aki német képviselő, és, és az IPP frakciónak a tagja. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, meghallgattam a különböző magyarázatokat, amelyekkel Kolmász úr szolgált, és kérem, hogy engedjenek meg az ő hozzászólásával, ismertetével kapcsolatban ilyen kritikus megjegyzést. Jogosan emelte ki a daszokat, a számvevőszék is rámutatott, hogy át kell gondolni őket. A költségvetés 80%-át az Európai Bizottság és a tagállamok kezelik együtt, vagyis a mezőgazdasági politikát és a struktúrális alapokat, és ez nem könnyíti meg a dolgot a szembevőszék számára, amelynek ellenőrizni kell ellenőriznie kell a pénzek felhasználását. A 2007-2013-as időszakban, amikor Jan Mulderszel és Lewandowski kollégával előadók voltunk. A tagállamok nem voltak hajlandóak a DASZ nyilatkozatot aláírni. A költségvetés ő országukban felhasznált része vonatkozásában úgy gondolom, hogy jó ötlet, hogy ezt a vitát megkezdtük, mert novemberben Georgieva biztos asszony felhívására elkezdtük vizsgálni, hogy milyen kiadásokat érdemes európai szintre helyezni, hol vannak a hozzáadott értékek. Minden biciklisáv nem európai hozzáadott érték. A fejlesztéseket tehát át kell tekinteni. Kormesz úr több rugalmasságról is beszél. Értettem a mondani valóját, vagy a mondandóját, de nem egészen értem, hogy hogyan gondolja. Hm, mert amikor a költségvetési eljárásban több rugalmasságot kértünk, a 2007-2013-asban is elutasították a tagállamok, és az utolsó pillanatig akadályozták ezt a 14-20-as esetében is. A tagállamok nagy többsége meg akarta akadályozni, hogy rugalmasan tudjuk kezelni a pénzeket hogyha a parlament nem tartott volna ki a végletekig, hogy a bútorokat ne vigyék el a lakásunkból, akkor a jelenlegi pénzügyi időszakot már kimerítettük volna, ugyanis a az általunk kiharcolt rugalmasságot használták fel, 9,2 milliárd erejéig a menekültek befogadására, tehát így tudtunk sürgős eljárást felállítani. az első olvasathoz képest akkor Reper mm, még eh, mindig akadékoskodott. Úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek és a tagállamok felelős politikusai felelősséget kell, hogy vállaljanak a konzultációkért, a nyilatkozataikért, mert hát különben soha nem tudunk majd közelíteni az álláspontjainkon, és sosem érjük el a szükséges előrelépést. Ha új eszközt kell létrehozni, rendben, mondjuk az FC esetében ez történt, de közlekedésből, a kutatásokból vissza kellett venni emiatt. Még nincs konklúzió, de a rugalmasság az egyszerűsítés szolgálja, illetve a külpolitikában mit lehet tenni szomszédsági politika Afrika esetében miből lesz pénzünk a finanszírozást erősíteni? Várjuk a tagállamok önkéntes befizetéseit? Hát eddig ez még nem hozott sikert. És úgy gondolom, hogy az ilyen eszközök sikere azon múlik, hogy milyen sebességgel tudunk döntést hozni. Október elején együtt léptünk fel, és jól megmutatta ez az eset, hogy két kategória esetében nem muszáj a költségvetésen belül fellépni. Az egyik a külső határok védelme, a Frontex kérdés, illetve a szomszédság és csatlakozás megelőző segítségnyújtásban akarunk-e új lendületet, hogy a partnerségeink stabilabbak legyenek, mint jelenleg. Itt nem bújhatunk ki a felelősségünk alól a pénz hiány. a mezőgazdasági politika és a strukturális alapok, ha nem nyúlunk hozzájuk, akkor nem lehet más megoldást találni pillanatnyilag, és tudjuk, hogy ezek Pandora szerencék sok ország számára. Egy csomó problémát nem lehet máshonnan megoldani. Köszönöm szépen, Bőge úr. Nagyon komoly viták alakulhatnak itt ki úgy gondolom, hogy nem szabad illúziókat kialakítani a költségvetési keretek jövőjét tekintve. Itt Tarant. Észtországban született zöld frakció költségvetési bizottság tagja az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem is megragadott Kalmesz úr prezentációja nagyon helyesen rámutatott a költségvetés három fő problémájára. Azonban az, hogy nagyobb flexibilitás, rugalmaságot kérünk, az egy dolog, a másik az, hogy ezt hogyan valósítsuk meg. A legjobb megoldás a nemzeti parlamentek kezében van, hiszen csak ők kényszeríthetik rá saját kormányaikat arra, hogy valóban alaposan felülvizsgálják a több éves pénzügyi keretet. Ha ez nem történik meg, akkor mm, a problémák folytatódnak, és a rigiditás is megmarad. Csak a nemzeti, probléma, a nemzeti parlamentek kényszeríthetik rá a kormányhatóságokat, hogy kimozduljanak irodáikból, mi ezt nem tehetjük meg, és a bizottság nem fog sem áttekintést, sem felülvizsgálatot vagy átdolgozást megvalósítani, hogyha nem kényszerítjük erre rá. És akkor mi sem tudunk erről majd szavazni, így semmi nem történik. Azonban, hogyha a tanács tagjai érzik a pokoltüzét, érzik a nemzeti parlamentek nyomását, akkor olyan helyzet alakulhat ki, hogy végül is csak sikerül rugalmasságot biztosítani, és valóban létrejön a többéves pénzügyi keret revíziója. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Gabrielu Francesco következik Olaszországból, Rómából. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A én hozzászólásom arról szól, hogy hova jutottunk, az intézményközi munkacsoport mennyire jutott az úton. A teljesítmény-indikátorokra gondolok itt a különböző Európai Uniós forrásokat illetően. Először is az európai állampolgároknak meg kell mutatnunk azt, hogy az Európai Uniós források amelyeket megkapnak az egyes tagállamok, hogyan segítheti ezeket a tagállamokat abban, hogy a helyi hatóságokban kerüljön ez a pénz elköltésre, nem pedig kormány szinten. Az intézményközi munkacsoport ebben az értelemben szeretné megmutatni az állampolgároknak, hogy miért érdemes Európai Uniós forrásokba befektetni hogyha megfelelő célkitűzések vannak, értékelés, megfelelő objektív paraméterek, akkor minden egyes Európai Uniós kiadás amely nem segíti Európa gyarapodását, bizony újra nagyító alá kell, hogy kerüljön az MFF eh, revíziója kapcsán. Azt gondoljuk, hogy ez eddig még nem történt meg, akkor meg kell, meg kell kérni őket, mutassák meg, milyen eredményeket értek eddig el. Köszönöm. Nagyon fontos szerepük van a nemzeti parlamenteknek, mondja az elnök. Meg kell nézni, hogy az Európai Uniós források milyen eredményeket értek el, meg vagyunk egyőződve arról, hogy ezek a források valóban növekedést hoznak, illetve munkahelyeket teremtenek. Illetve vannak-e olyan beruházások, amelyek esetleg nem prioritást szolgálnak? Nem tudom, hogy a nemzeti parlamentek valóban egy ilyen ellenőrzési szerepet fölvállalhatnak, ellenőrizhetik az európai források felhasználását. Itt a rugalmasságra helyeztük a hangsúlyt, és ugye a 2014-2020-as pénzügyi keret esetében halasztásra került sor az össze az komplexitás miatt, ami a kifizetéseket illeti. Jelenleg föllélegezhetünk, azonban a legrosszabbtól tartunk 2017 után, 2020-ig. Ahogy a Madame Toma is elmondta, mintegy 24 milliárd kifizetetlen eszközről van szó 2014 végéig. Ezzel le is zárnám ezt a, ezt a mm. kört. És az igaz, hogy a, a Holland, Hollandia részéről egy hatalmas kezdeményezést hallottunk, rámutatott a hibákra, illetve az új eszközökre, valamint a hozzáadott értékre, és ezek mind megfelelő kérdéseket vannak vonnak maguk után, amelyekre válaszolnunk is kell. Olmes úr, ön kapja meg a szót elsőként. Köszönöm elnök úr, köszönöm a kérdéseket és az elmondott megjegyzéseket Először is nemzeti parlamenti képviselőként tudom, hogy mind, mindig kevés a pénz. A GDP 8%-kal csökkenthetők mi például a kiadásainkat Hollandiában. Tehát minden jó szándék ellenére, hogyha nincs pénz, akkor úgy nagyon nehéz Erről mindig beszélhetünk, hogy van-e elég pénz. Ez az európai költségvetés számára is jó kérdés, hiszen van ez a többéves pénzügyi keret, ilyen package dealként, csomagi megállapodásként, és aztán jön a rugalmasság kérdése, hogy mire költjük ezt. Ezért a holland parlamentnek volt ez a gondolat elképzelése, hogy Amsterdamban tart, megtartjuk ezt az ülést. Persze ez nagyon nehéz kérdés, van, ahol nehezebb és van, ahol könnyebb ezt megoldani. De például, hogyha európai pénzből finanszírozzuk a kerékpárútakat, kerékpárútépítést Hollandiában, az nem biztos a legjobb módja, hogy elküldjük az uniós pénzeket. Ennél jóval hatékonyabb módon is meg lehet ugyanezt tenni nem emlékszem az ön nevére, de a, a, a nemzeti nyilatkozatokkal kapcsolatban elmondott egy nagyon érdekes dolgot. Három ilyen ország van, aki ezt megteszi. A többi parlament ugyanezt nem teszi meg. Az uniós 70, 10 70-80%-et végül is a nemzeti kormányok költik el, vállaljanak érte felelősséget, számoljanak el ezekkel a kiadásokkal amikor a számvőszéki jelentős beérkezik, akkor a sajtóban minden évben azt olvashatjuk, hogy az Európai Unió osztogatja az ingyen pénzt, hát jó lenne, hogyha a nemzeti parlamentek is tényleg elszámolnának ezzel a pénzzel. Nagyon sok kérdés merült fel, órakig tudnék erről beszélni, de most csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük. Valóban azt elmondhatjuk, hogy hogy nem az Európai Unió, hanem a tagállamok azok, akik két pénzzel szórják a pénzt, de hát a tagállamoktól érkezik a pénz. Tehát a tagállamokból érkezik a pénz Brüsszel, és aztán visszamegy a tagállamokba, ha ez így működik, akkor az csak, ennek csak akkor van értelme, hogyha van hozzáadott értéke. Hogyha valóban az közkiadások megfelelő aktivizálását hozza ez el, és hát azt is tudjuk, hogy a rendelkezésükre álló kötelezettségvállalásokat mindenki maximálisan ki akarja használni. Tomá asszony? Hát a konklúziókat nem tudnám még levonni, Eh, Kulmász úr egy csomó mindent felvetett, és sok mindenre reagált, és úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, és ezt minden nemzeti parlamenti képviselőnek is mondom, hogy a jelenlegi vita ne csak a következő eh, több éves időszakról szóljon, hanem a felülvizsgálatról is. Eh, Amsterdamban nagyon meglepődtem, az összes európai képviselő meglepődött, hogy már a következő 2020-tól 2000x-ig terjedő időszakról beszélünk, de a felvizsgálatról nem. Egyetértek teljesen Coleman például a bevételek nagyon homályosak, egy szőnyeg alkús ö, sútyomban tárgyalna, hiszen itt az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek nyílt színi vitáról kell, hogy szó legyen. Viszont a rugalmasságnál ott szerintem árnyalni kell a képet, mert ahogy Gadi Ezebel asszony is mondta, a rugalmasságra szükség van, a parlament nagyon voluntarista ezzel kapcsolatban, de ugyanakkor ez az alultervezettséget nem oldja meg. Hogyha a költségvetés alultervezett, akkor amit nyerünk a vámon, elveszítjük a réven. Nem szabad arról tervezni a költségvetést, és a beruházási alapnál, a kutatásoknál, az infrastruktúránál pontosan ez történt. Ami a hozzáadott értéket illeti, kicsit ugyanilyen a helyzet ott is, mert nem tudunk mindnyáján megállapodni abban, hogy mit jelent pontosan a hozzáadott érték. Úgy gondolom, hogy lehet szó biciklisávokról is, hiszen az Európai Unió számára fontos, hogy a személygépkocsi használatot felváltsák a más közlekedési eszközök, a kibocsátások miatt, stb. stb. És akkor a szemállói kerékpársáv, ahol én lakom, egyfajta ö, környezetbarát közlekedési infrastruktúrának minősül, és az európaiak egészségi állapotát javítja. Hát akkor elnézést, de ez hozzáadott érték. Ö, most bocsánat, de hát most itt a kerékpársáv például dobták be, ezen kell tovább mennem. Ö, az én észrevételem, hadd reagáljak rá, nem azzal volt kapcsolatos, hogy fontosak-e a kerékpársávok, hanem azzal, hogy az Európai Uniónak kell-e finanszírozni őket. Ez egy nemzeti hatáskör. Hollandiában legalábbis így van. Vagyis Európa mondjuk célokat határozott meg, vagy határozna meg a kerékpársávok esetében, de ne az európai költségvetésből fizessük ezeknek a megépítését. Általában a célkitűzésekhez, szabályozás, ellenőrzés jár, ez drága. Igen, tehát egy szakpolitika vagy úgy működik, hogy van mézes madzag, meg furkosbot is, vagy nem működik. Hogyha az egyik nincs, akkor abba fog maradni előbb-utóbb ez a tevékenység, az embereknek nem lesz kedvük hozzá. Hát most nagyon belemegyünk abba, hogy itt az önkormányzatokra, vagy kire tartozik az ilyesminek a megvalósítása. Minden esetre ezt a vitát meg kell nyitni. Itt a kerékpársávok kérdését én csak azért ragozom tovább, hogy bemutassam, hogy sokkal bonyolultabb a vita, mint kezdetekkor gondolhattuk. Én nem a kerékpársávokat akarom megvédeni. Elnök, biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság szabályzást fog javasolni a kerékpársávok szélességére vonatkozóan, a felhasznált anyagok tulajdonságaira vonatkozóan, minőségére vonatkozóan, és a számvevőszék ezt is ellenőrizheti illeti majd. De pontosan az a probléma, Ártői hát úr, hogyha nem mi finanszírozzuk a kerékpársávokat, akkor a szabályokat úgy fogja megszapni az Európai Bizottság, hogy egy fillért nem ad hozzá. Jó, hát a parlament itt van, igen, de nekünk nincs pénzünk. Na szóval. Hogy a konklúziók felé haladjunk. François nak válaszolnám, megvan-e a pénzünk a rugalmasságból a görögök megsegítésére, akik egymillió menekültet befogadtak. Gárdia Zabál asszony is beszélt róla. Tisztában kell lennünk vele, talán ezeket van a kezdeni, hogy teljesen kimerítettük a 2014-2020-as pedig még csak 2016 van, és még három éves költségvetést kell elfogadnunk és elköltenünk, tehát minden rugalmassági mozgásteret már kihasználtunk, minden plafonig eljutottunk, mindenféle külső keretet felhasználtunk annak érdekében, hogy a szükségleteket kielégítsük. Tehát tisztában kell lenni vele, hogy a teljes költségvetési válság nincs már messze nagyon sokféle megoldási lehetőség nincs. A vita most kezdődik, és abban bízom, hogy a nemzeti parlamentekkel eredményes vitát folytatunk majd. A saját források kérdése mindenképpen alapkérdés, hogyha nem lábalunk ki ebből a helyzetből, ahol 80, sőt, mondják itt, hogy 90%-át az EU költségvetésnek a tagállami befektetések teszik ki, akkor állandósul a válság, állandósul az átláthatatlanság, állandósul az egyensúly keresés és egyensúly nem találás. Fontos hangsúlyozni, hogy mivel eh, jelenleg nincsen eh, adóbeszedési jogunk eh, az állampolgárok vonatkozásában, lehet, hogy a multicégeket kellene megadóztatni, hiszen ők úgyis csaltak egy csomót a tagállamokkal szemben, vagy a pénzügyi tranzakciókat, de biztos, hogy van egy sor másfajta adóbeszedési mód is, ami nem az állampolgárokat sújtja. Tehát egyszerű a recept, kevesebbet kell kérni az állampolgároktól, többet kell beszedni adóban. <laughs> Különlegesen kényes egyenlet ez. Akkor ezzel zárjuk ezt az első fejezetet, és kezdődjön meg bizonyos szempontból a gyakorlati munka, hiszen a most következő két részben elég komoly a feladatunk. Egyensúlyt kellene ha találni a jelenlegi időszak második felében a sürgős szükségletek és a szakpolitikai prioritások között. Az első fejezetben Annabel Roy Grandjean fog beszélni az a UNHCR részéről a menekült válság kezelésének pénzügyi szükségleteiről. 10 perce van, mondom, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőasszony, képviselő úrak, európai nemzeti parlamenti képviselők, valóban az ENSZ menekültügyi főbiztosságát képviselem, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy részt vehetünk ebben a vitában. Annál is inkább, mert a Költségvetési Szakbizottság hívott meg bennünket, és az ENSZ-nek az egyik leg gyakori kritikusa ez a szakbizottság, már ami a hatékonyságunkat és az ENSZ műveletek költségét, ráfordítását illeti általában. Sajnos a válságok, illetve a válság, ami jelenleg Európát is sújtja néhány éve, és aminek jelentős a mérete, felveti, hogy olyan szervezetekhez forduljanak, mint az ENSZ, aminek megvan a képessége és az operativitása, illetve a finanszírozása a saját szükségleteire, illetve az elüldözött személyek megsegítéséhez. Euh, az elmúlt esztendőben 2015 nyara óta azt tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb, egyre nagyobb a szükséghelyzet, hiszen a válság egyre jobban elmélyül, eddig váratlan méreteket öltött. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti kormányok, de ugyanígy a regionális helyi hatóságok, valamint az önkormányzatok nagyon nagy kihívás előtt állnak, szembe kell nézniük ezzel a helyzettel, és ne feledkezzünk meg a civil szervezetekről sem. Valamint az egyetemekről, illetve az akadémia tagjairól, hiszen hogyha nem foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet erről a témáról gondolkodni, hogyan lehet az innovációba beruházni ezen a területen, gondolok itt a migrációra, migráció kérdésére, tehát, hogyha ebben nem ruházunk bele, akkor zsákutcába kerülünk. Emellett természetesen a parlamenteknek is nagyon fontos szerepük van, gondolok itt az MFF felülvizsgálatára, illetve az ezzel kapcsolatos kérdésekre együttműködtünk ebben a témában, megpróbáltunk új kereteket, belső pénzügyi kereteket kialakítani, különösen az ezzel, ezzel foglalkozó főigazgatóság segítségével. Azt mondhatom, hogy gyümölcsöző volt a párbeszéd. Ezért nagy öröm számomra, hogy részt vehetek ebben a jelenlegi vitában, amely a költségvetés mérlegre tevését jelenti, illetve lehetőséget nyújt arra, hogy felülvizsgáljuk mind a jogi keretet, az összegeket, a plafon értékeket, illetve a prioritásokat is felülvizsgáljuk. Ismét költségvetési ciklusról van szó, új ciklusról, és ez azt jelenti, hogy egy valós feladat előtt állunk, egy nagyon fontos feladat előtt, és nagyon sok mindent várhatunk erről, ettől az eszmecserétől. Azt láttuk a rugalmassági eszközök kapcsán, hogy teljes mértékben kiaknáztuk ezeket, és valóban most másképp kell gondolkodnunk, esetleg egy új mechanizmus vagy új mechanizmusok létrehozásával. Szeretném megosztani önökkel azt a tényt, hogy az új költségvetési ciklus nehezen indult mindenki számára. 2014 során különböző területeken ott volt a menekültügyi kérdés, a migrációs kérdés, az integráció ügye, a belügyi kérdések, egy átstruktúrálásra került sor, a maguk a tagállamok új módusz operandit fogadtak el, és ez egyáltalán nem volt egyszerű mindenki számára. Ezen kívül azt is nagyon jól tudjuk, hogy azok a témák, amelyekkel foglalkoztunk, a 2014-re vonatkozó 24 milliárdos hiány óriási árkot vetett a e, előirányzatok, a, kö, a kötelezettségvállalási előirányzatok, illetve a kifizetések között. Ez azt jelenti, hogy mind a humanitárius szervezetek felé és elkötelezett volt az Európai Unió pénzügyi területen is, ez pedig azt jelenti, hogy még mélyebb lett ez az árok, és közvetlenül hatással van a jelenlegi válságra, a jelenlegi helyzetre. A vita strukturálása érdekében nagyon fontosnak tartom, hogy külön válasszuk a belső válságot, tehát az Európai Uniós belső válságot, illetve a külső válságot. Az Európát érintő válság, a migrációs válság, illetve a menekültek érkezése Európa határaihoz. Gondolok itt Afrikára, Ázsiára vagy a közel-keletre. Itt különböző válsághelyzeteket kell megvizsgálnunk. Hogyha Európával kezdjük ezt a vitát, akkor egy-két számadattal szolgálnék, több mint egy millióan érkeztek nyár óta, illetve a nyár kezdetétől egészen az év végéig, és ők a tengeren érkeztek Európába. és sajnos jelentős számú, számban a tengerbe vesztek az emberek, nagyon sokan érkeztek Görögországból, Olasz, Olaszországból. 84 százaléka ezeknek az érkezőknek olyan országokból származnak, abból a tíz országból, amelyek, amelyek menekülteket amelyekből a menekültek származnak. Tehát ez egy menekültügyi válság, nem pedig egy migrációs válság alapvetően. Ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni. Kérdés pedig az, hogy ugyanígy a sürgősségi helyzetet kell folytatnunk, illetve ennek keretében eljárnunk vagy pedig egy inkább egy struktúráltabb megközelítést kellene kialakítanunk. A válság folytatódni fog, és az érkezők száma továbbra is nagyon magas lesz, legalábbis a, az elemzéseink értelmében, az elemzéseink szerint. Második megjegyzésem, és szintén ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk a végkövetkeztetésekben is. Nem tudom, hogy Európai Uniós szinten, vagy nemzeti szinten kell -e reagálni, vagy esetleg a kettő, mindkét szinten, ez is nagyon fontos kérdés. Felmerül a hozzáadott érték kérdése. Meghallgattuk a nemzeti parlamenteket, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy feléjük is föltegyük ezt a kérdést egyértelmű, hogy az Európai Uniós költségvetés célkitűzése sohasem volt az, hogy felváltsa a nemzeti költségvetéseket, illetve az erre vonatkozó forrásokat a nemzeti költségvetésekben. Gondolok itt ugye a vészhelyzetekre, a sürgősségi helyzetekre, a válságokra, az biztos, hogy az Európai Uniós költségvetés ezt nem válthatja fel, hanem hozzáadott értékként, komplementaritásként jelenhet meg. Ezzel kapcsolatban fölmerül még egy kérdés. Elnök. Elnézést, két módon lehet eljárni, vagy az európai költségvetésből jön a pénz, vagy a tagállamoktól. Törökországban voltunk a múlt héten misszión, és valóban Törökországban az Európai Unió és a tagállamok is jelen vannak. És nem tudtak meggyőzni bennünket, hogy tökéletes a koordináció. Hát innen jön ugye a Trust Fund elképzelése. Hát a Trust Fund a nemzeti költségvetések felhasználásának ötlete, hogy kiegészítsük az európai pénzeket, és csatornázzuk a pénzeket. És hát a koordinálás is fontos. Igen, jobb a koordinálás, igen. Tehát, hogy mindent együtt lehet így elkölteni. Nem vagyok szóvivő, de valóban kihívás ez az Európa közelébe, meg Európától távol kialakuló válságok esetében az Európai Unió ne egy 29. donor legyen a meglévő 28 mellett. Szóval a kérdés fel van téve. Ami az Európán belüli válság mellett még érdekes, az az, hogy a humanitárius segítségnyújtásra nem kellene egy intervenciós keretet felelíteni. Ugye az ECO mandátuma a közösségen belüli fellépést nem teszi lehetővé, de hogyha mondjuk Görögországban vagy, Görögországban vagy valahol elfajul a helyzet, mondjuk a Balkánon lezárnak arra egy határt, és mindenki reményei ellenére eldurvul a helyzet, akkor egyfajta belső szükség alapot kellene bevetni. Akkor is, hogyha a tagállamok többlet pénzzel rendelkeznek a rugalmasságnak köszönhetően. Tehát humanitárius célokra gondolnék. Az utolsó kérdés, amit felvetnék a belső válsággal kapcsolatosan, egyre több felhívást olvasok a pénzügyi intézményekhez intézett felhívásokat, így például a beruházási bankhoz, és ez hogyan kapcsolódik? Tehát nekünk azt mondták, hogy időt lehet nyerni, mert nekik olyan tapasztalatuk van, olyan szakértelmük, amivel gyorsabban tudnánk haladni a helyi állam, így most Törökország és az EU kapcsolatában folyamatosan analízisek, elemzések konfrontálódnak, de nem jutunk előbbre. Hogyha a Világbank, az Európai Befektetési Bank szaktudását vetjük be, lehet, hogy gyorsabban hozunk politikai döntéseket, de miben van nekik szakértelmük? Hát iskolák építésében például. Mondjuk 400 ezer gyerek nem jár iskolába Törökországban, és lehet, hogy ezt a generációt teljesen elveszítjük. Nem, ez egy új szempont, nagyon bonyolult helyzetben, igen. 11 percet beszéltem, akkor a külső válságról is szeretnék két-három dolgot mondani. A Trust Fund kérdése felvetődött, nagyon kevés a tagállamok társfinanszírozási szándéka, tehát igazából ezek a belső EU mechanizmusok közötti trust fund, ECO, stb. stb. Ugye trust fundot könnyű felállítani. Pénzzel megtölteni nehéz. Így van. Úgy, hogy a tagállamok is adjanak bele. Hogy tényleg legyen egyfajta lavina hatás, eh, és hogy legyen koordináció. Pillanatnyilag nincs. Még egy utolsó dolgot szeretnék mondani, és Guterres úrra hivatkoznék, a korábbi biztosra, aki nagyon érdekes vezérciket írt a tavalyi Davos apropóján a humanitárius architektúrával kapcsolatban, ugye májusban Isztambulban humanitárius csúcsot tartanak, most nem Európáról beszélek, hanem globálisan olyan helyzet állt elő, ahol a szükségletek, az igények sokkal nagyobbak, mint amennyit a közösség, a nemzetközi közösség felkínálni tud. Tehát az összes ügynökség, ENSZ, a szíriai válság esetében 50-60, esetleg kétharmadot 60 ot kétharmadot tud finanszírozni. Burundiban 22%-ról volt szó. Hát az Európai Unió költségvetése fontos szempont. Van a hagyományos megközelítés, és az adófizetők szerepéről is volt szó, erre térnék most vissza a nemzetközi humanitárius kormányzat és nem kormányzati segítségnyújtó szervezetek viselik a legsúlyosabb terhet a befogadó országokban, a donor országok, tehát közöttük kell koordinációt megvalósítani. Most mindezt az adófizetők finanszírozzák, Európában az európai adófizetők ennek a vezérciknek az a konklúziója, hogy ezt a hagyományos architektúrát mindenképpen felül kell vizsgálni, a magánszektort új szerepvállalóként figyelembe kell venni. privát szektor, vagy magánszektor persze kevéssé meghatározott dolog, de e, a bolygó e, pénzügyileg legerőteljesebb szektoráról, vagy kategóriáról van szó. Bill Gates féle emberekre gondol? Az Európában be adókból részt lehetne vállalni a finanszírozásban, ugye? Angolul olvasom tehát a legutolsó applikáció több millió dollárért lehet eladni, de a minimális humanitárius segítséget sem nyújtják. Globális társadalomként megvan a technológiánk, az erőforrásunk, a know-how-unk, hogy az életszínvonalat mindenhol megvédjük, a menekültek esetében is. Ez nem fog megvalósulni addig, amíg a magánszektor nem emelkedik fel a globális vészhelyzethez. Fontos, hogy új rendszert építsünk ki. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük, Federik Valiernek adom meg a szót, aki az Európai Régiók Tanácsának főtitkára. Köszönöm szépen, elnök úr! nem vagyok benne biztos, hogy az állam fellépésének a helyét a jótékonykodását tudja venni. De hát... faire de l'optimisation fiscale... Lehet, hogy az adó optimalizációval meg tudnak annyi spórolni, hogy mecénásként lépjenek fel. Lehet, lehet. És az európaiak elég jók az adó optimizációban, ehhez meg tudják adni a megfelelő eszközöket. Igen. a procès de ceux qui font de l'optimisation, ce sont les Européens. Tehát az európaiak mindent megtehetnek azért, hogy az adóoptimalizálás szakértői minél jobbat reményt érjenek el. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, főként Tomás asszonynak a meghívásért, hogy részt vehetek ezen a parlament közé ülésen az önkormányzatok, a, a polgármesterek és az ö, helyi szervezetek önkormányzatok révében, hiszen az Európai Régiók és, kom, és Önkormányzatok Tanácsának, aminek főtitkár vagyok, 55 különböző nemzeti szervezet képvisel, 41 országot, ebből 28 uniós tagállam, de ezen kívül a Balkánország, a Törökország, Ukrajnát is. Ma elsősorban az Európai Unióra koncentrálunk majd. Összesen 150 ezer ilyen önkormányzatból áll össze a kontinensen ez a szervezet. Nagyon komoly válságos időket élünk, úgy tűnik, hogy a helyi szinten megválasztottak, mint hogyha jobban tudtak volna reagálni erre a sürgős helyekre, hiszen ők állnak közelebb a helyzethez, ők reálisabbak és empatikusabbak találnán. Nyilván politikai elem is ez, egy európai építményen dolgozunk közösen együtt, ezért a migráció jobb kezelése érdekében az önkormányzatok készen állnak arra, hogy a parlament, a bizottság és a tagállamok mellett szembeszálljanak ezzel a problémával, és ugyanakkor készen állnak arra is, hogy teljes pénzügyi keret felülvizsgálatát együtt összekötkezendő hónapokban ne bonyolítsuk. A tavaly tavasz óta, mióta a válság megjelent, a helyszínen mi reagáltunk, és készen vagyunk ezzel kapcsolatban beszámolni hogy milyen hatással volt ez, illetve milyen pénzügyi igényeket jelentett ez helyi szinten. Úgy érezzük, hogy egy európai feltesse a jó ötlet lenne, amely a politikai menekültek befogadásának és integrációjának a kérdésével kapcsolatban a bevált gyakorlatok cserét elősegítheti. 2015. januárja óta 710 ezer menekült érkezett Európába, kelet és dél felől. 2017-ig, hogyha nem bocsint teszünk valamit, akkor konfliktusos területekből akár há, még további 3 millió menekült is elérheti az Európai Unió határait. Tudjuk, hogy ezzel párhuzamosan még nem láboltunk teljesen a pénzügyi válságból, Juncker elnökkel egyetértünk, mi szerint rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedésekre és finanszírozásra van szükség. A meglévő lehetőségeket rugalmasság sekretében teljes mértékben ki kell használni, de lehet, hogy ez is kevés lesz ahhoz, hogy ezek az években ragadjunk erre a problémára. A kvótarendszer, illetve az átelepítési rendszer előre nem látott költségekkel járhat az önkormányzatok számára, amelyeket egész egyszerűen a központi kormányzat nem térít meg az önkormányzatok számára. Nekünk kell alapvetően ezt első körben pénzügyileg vállalnunk. A tagállamok adósságának a válság, ami jöttett a pénzügyi válság miatt éppen, hogy csökkent az önkormányzatok rendelkezésére álló összegek. Itt van például Görögország, de emellett Finország, Olaszország és Spanyolország esetében is így van, ahol csökkennek az ilyen helyi kiadások. Az ENSZ egyezmény értelmében a kísérő nélküli kiskorúak helyzetében az önkormányzatok jelentős felelőssége rendelkeznek, és ez megint csak olyan, amiben nem kapnak, nem számíthatnak az központi kormányzat pénzügyi somangére. 2014 és 20 közötti többes pénzügyi keret egész egyszerűen nem képes arra, hogy az előttünk álló válságokkal szembenéznünk, nincs az önkormányzatnak megfelelő erőforrások, ugyanakkor sem az, él, az a határon lévő országokban, sem a tranzit és a cél országokban egész egyszerűen nincs elég tanár, szociális munkás, tolmács, pszichológus, illetve nincs megfelelő elég szálláshely sem. Éppen ezért, ha például Németország esetét vesszük, amely talán a legtöbb menekültet fogadta be, a különböző szintek között így osztanak meg a költségek. 15 milliárd eurójába került Németországnak tavaly ez a menekültválság, 10 milliárdot költek az önkormányzatok, 5 milliárdot pedig a tartományok és a, a szövetségi kormányzat. 2016-ban 9-25 milliárd euró között alakulhat ez a beszélések szerint, megint csak ennek a többségét helyi szinten kell érteni, tehát Hogyha figyelembe vesszük az érkező menekültek számát, akkor 30,3 milliárd euróra kellene a költségvetés növelni annak érdekében, hogy valamit tudjunk ezzel kezdeni. Ezért rendkívüli extra többlet finanszírozásra van szüksége, ennek meg kell találni a módját. Nagyobb mértékű rugalmasságra van szükség a politika végrehajtása érdekében, illetve a a helyi önkormányzatok pénzhez jutását is megfelelő rugalmassággal kell segíteni. Úgy érezzük, hogy az Európai Unió saját forrásait mindenképpen növelni kell, illetve új módját kell megtalálni annak, hogy a már meglévő többlet bevételeket és az adó ki vetési lehetőséget az Európai Uniónak mindenképpen javítani kell. Úgy érezzük, hogy a saját forrásokkal kapcsolatban munkát végző magas szintű csoportnak fel kell gyorsítani a munkáját. Egy, mi lehet a megoldás? Egy konkrét európai hitel biztosítása vagy egy átmeneti energiaadó bevezetése, főleg most, hogy ilyen alacsony az olajár. Úgy érezzük, hogy az áttelepítési mechanizmusban résztvevő tagállamoknak az igazságos megosztásnak érvényesülnie kell a finanszírozás tekintetében és a helyi és a regionális szint esetében. A kamatmentes hitelek biztosítás az Európai Beruházási Bank részéről elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően tudjuk elszállásolni a menekülteket. A meglévő uniós szintű pénzügyi mechanizmusok keretében semmiféle forrást nem különítettek el a helyi és regionális szint számára, éppen ezért a parlamentben, a tanácsban és a tanácsban remélhetőleg a nemzeti parlamentek támogatásával szükség van arra, hogy a többes pénzügyi keret felülvizsgálata keretében több forrás különítsenek el az integrációs intézkedésekre rövid, közép és hosszú távon egyaránt meg kell azt állapítani, hogy a ki nem használt forrásokat hogyan lehet átcsoportosítani, és arra használni, hogy a helyi és regionális önkormányzatok finanszírozhassák ezt a feladatokat a FEDER keretében újító jellegű kezdeményezéseket is tettünk. Úgy értem, hogy ehhez hozzá kell férni azoknak az önkormányzatoknak, akik valóban rászorulnak, ugyanakkor ez igencsak korlátozott lehetőség, éppen ezért valami struktúrált megoldásra is szükség van. Többek között van például bizonyos mozgástér, a szinergiák teremtésére a meglévő pénzügyi mechanizmusok, gondolok itt az FSZ-re, a menekültügyi alapra, a FEDER és a struktúrás alap között úgy érezzük, hogy a partnerség elve megkerülhetetlen, a több szereplős kormányzás, a kormányzás különböző szintjének bevonás ezen a szinten elengedhetetlen, a menekültválság közepet is, nem csak az áttelepítési és egyéb nemzeti szinten hozott intézkedések értelmében is, hanem a különböző pénzügyi mechanizmusok értékelés és figyelembe, figyelembe követése tekintetében is. Éppen ezért úgy érezzük, hogy a stabilitási és növekedési paktum tekintetében megfelelő rugalmasságot kell biztosítani. Végezetül úgy gondoljuk, hogy a befogadó és a származási települések közötti együttműködése a menekültek integrációját nagyban segítheti és segítheti azt, hogy a válságnak vége, tehát a válságnak véget vessünk, éppen ezért e- ezen kapcsolatokat is mindenképpen ápolni kell, ehhez az unió támogatására van szükség, nem beszélve a felvilágosító programokra. Zárásképpen még egyszer elhangsúlyoznám, hogy az helyi polgármesterek és helyi megválasztott képviselők mennyire óriási fontosságú munkát végeztek az elképzelhetetlen emberi körülmények között. Gondolok itt Lesbos, Kosz szigetének, Atténnak, Lampedusának vagy Kalénak a, a példájára csak Európánkért dolgozunk, az európai régiók és önkormányzatok tanácsa segíti őket annak érdekében, hogy az a humanitás, az emberség, amely az európai projekt alapját képezi, ez megmaradjon. Ebben az önök támogatásra is szám. Merci pour euh, ce double éclairage. Köszönöm szépen ezt a kettős megvilágítást. önök mind euh, költségvetési, illetve pénzügyi szakbizottsági tagok, és a legnehezebb választást tették a politikában. Ugye folyamatosan frusztráltnak kell lenniük, de hát ugyanakkor az arbitrázs eszközével is élhetnek. Azt kérem, hogy akik hozzászólnak, lehetőleg két percnél ne beszéljenek többet, mert kicsit csúszásban vagyunk. Elnézést, hogyha eltorzítom a nevét, Miroslava Nagel, lengyelországi képviselő következik. A gazdasági és fejlesztési szakbizottság alelnökéről van szó, az EPP frakció tagjáról. Köszönöm szépen az EU költségvetésének az a célja, hogy az EU prioritásait megvalósítsuk az állampolgárok nevében. Ezért kell demokratikus ellenőrzés alá fog vonni a költségvetési kiadásokat, és az európai normák szerint kell elkölteni a pénzt. A kohéziós politika egyértelműen igazolta, hogy milyen fontos szerepe lehet az integrációban. Nagyon nagy az értéke. Az állampolgárok látják az EU segítségnyújtását, de, és van itt egy de, a 2014-2020-as időszak programjai még nem valósultak meg mind, és vannak sürgős költséghelyek a menekültválságban. Kérdés, hogy hogyan lehet átvinni a pénzt. Az EU hiteléről van itt szó. Az új felmerülő szükségletek esetében is az EU hitele vetődik föl, meg a korábbi vállalások teljesítése terén is. Lewandowski úr is erről beszélt. Lenne egy kérdésem önök, hölgyeim és uraim, hogyan látják annak a lehetőségét, hogy új témákra úgy költsünk, hogy nem nyírbáljuk meg a meglévő kereteket, és a biztonságot is szem előtt tartjuk. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Most pedig Olavi Analiszilának adom meg a szót, aki a Finn Parlament pénzügyi szakbizottságának a tagja, és az ALDE Centrum formáció tagja. Önél a szó. Köszönöm szépen. Röviden szeretném eh, kommentálni az elhangzottakat. Először is van egy általános alapelv. Amikor közpénzeket használunk fel az EU-ban, akár helyi, akár regionális, akár állami, tagállami szinten három dolgot be kell tartani. A szabályosságot, az átláthatóságot és eh, a számviteli szabályokat, számviteli elveket. Ami a migrációs válságot illeti közpénzek menekültek befogadására való felhasználása nagy kihívást jelent. Olyan helyzetbe kerültünk, ahol nagyon gyorsan kell döntést hozni, nem lehet tervezni. Korábban nem voltak ilyen helyzetek. Ez súlyos probléma amely sújtja az Európai Unió tagállami és európai szinten is a költségvetés szempontjából a nemzeti szinten is felvetődik a kérdés. Mi legyen ezekkel a kiadásokkal? Például beleszámoljuk-e a deficitbe? Illetve milyen kritériumokat kell alkalmazni rájuk? Az amsterdami kritériumokat kell-e az elmáztartási szaldóra így alkalmazni? a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament meg kell, hogy birkózzon azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a tagállamok kormányaira, az EU kormányára hatással lenni, a tanácsot hogyan lehet befolyásolni. Az alapkérdés nagyon jól van feltéve, lehet-e új finanszírozási eszközöket, új lehetőségeket találni. milyen hatása van a közkiadásoknak, ezt is mindig fel kell tenni. Köszönöm. Reimer Bogé most a szó. <clears throat> Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen az előadásokat, illetve a hozzászólásokat. Az ENSZ menekültügyi képviselőjének igaza van, valóban nem emlékszem arra, hogy bármilyen olyan adományozó konferencián vettem volna részt, ahol az ígéretek később tettekké váltak volna. Tehát nagyon fontos tanulság ez. Tudjuk, megtanultuk, hogy a nemzetközi közösség eh, bizony szemet huny a jelenlegi helyzet előtt. Azt látjuk, hogy eh, Igazából 2013-tól 2014-re átlépve némileg emelkedtek a források, de még mindig is tarthatatlan a helyzet. Ez pedig politikai kérdést vet föl. A londoni ígéretek elegendőek-e? elegendőek-e Szíria esetében, és hogyha igen, akkor mennyi időre? Hogyha megnézzük a londoni kötelezettségvállalásokat, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan országok, amelyek óriási kötelezettségvállalásokat tesznek, és vannak más nemzetek, például az adott régióból, amelyek megpróbálják minimálisra korlátozni a hozzájárulásokat. Nem tudom, nem lenne szükség egy jobb mechanizmusra, amely automatikusan elindul, és így nem, nem lenne szükség hónapokra ahhoz, hogy valóban össze tudjunk ülni. A bizottság kiadta az Afrika alapot, 1,8 milliárdot átcsoportosítottak más forrásokból. Ebből csak 81 millió került folyósításra, tehát 1,8 milliárdból csak 81 millió. Aztán van egy 500 milliós alap, amely 500 milliárdos alap, amelyre ígéretet kaptunk, de ebből ennek is csak töredéke érkezett be. Egyre kevesebben jönnek Szíriából, egy, ö, azt látjuk, hogy Irakban nagyjából stabilizálódott a helyzet, és az afrikai államokból, az afrikai nemzetektől érkeznek többen. Vannak olyanok, amelyek ö, valóban kudarcot vallott államokból jönnek. Nem tudom, hogy hogyan lehet tehát visszatérítésről beszélni, hogyan lehet visszafordítani azokat a migránsokat, akik nem kaphatnak hosszú távú menekült státuszt. Gazdasági szinten, politikai szinten nem tudunk együttműködni ezekkel az országokkal hosszú távon, tehát akkor hogyan képzelhető el a migránsok visszatérítése? Aztán ott van Törökország, de nem csak pénzről van szó, hanem pénzről és kötelezettségvállalásról abban a tekintetben, hogy egy, egy stabil szomszédságot, szomszédi területet lehetne létrehozni. De nem tudom, hogy hol hibáztunk, mert azt látjuk, hogy nem működik a helyzet. Miről van szó? A projektfinanszírozást kell átcsoportosítani, hogy valóban ez a pénz eljusson a, helyszínre, a lokális szintekre, vagy pedig megelégszünk azzal, hogy az oligarchákat finanszírozunk. Ez is egy nagyon fontos kérdés, és jó lenne, hogyha nem szemellenzővel vizsgálnánk a helyzetet. Természetesen vannak biztonságos származási országok, de ha nem vagyunk óvatosak, akkor a jelenleg biztonságos országok nagyon gyorsan elveszthetik ezt a státuszukat. Gondolok itt például a balkáni országokra. Tehát szerintem a prioritásunkat, a költségvetés prioritásait át kell alakítani. A Lisszaboni szerződés 80. szerződése a tagállamok szolidaritását írja elő, és ez kitér egy lehetséges menekültügyi válságra is, a terhek megosztásáról szól ez a cikk. Ha jól értelmezem, akkor a bizottság szerint az ISF és a, a vidékfejlesztési alap is felhasználható arra, hogy a jelenlegi válság finanszírozási hiányosságait betömjük. Nos, nem tudom, mi a helyzet azokkal a pénzügyi borítékokkal, amelyekről a lengyel kolléga beszélt, de az biztos, hogy ezekről e, ezen kohéziós alapokat fel kell használnunk az új kihívásoknak való megfelelés értelmében. Hogyha gondunk van a kvótákkal, vagy vannak olyanok, akiknek e, a gondjuk van a kvótával, akkor, akkor hadd mondjak valamit mit teszünk, a szuverén országok klubjával működünk együtt, ugye azt látjuk, hogy ez jelenleg nem működik, vagy pedig azt akarjuk, hogy az Európai Unió Trump és Putin között akadjon el. Hát, hogyha ezt akarjuk, akkor ugye elég egyszerű a helyzet. A jelenlegi finanszírozási költségek a GDP 1,2%-ára rúgnak. Tehát, hogyha nem akarunk Trump és Putyin között elakadni, akkor ezt az egészet európai szintre kell tenni, enyhíteni kell azon országok terhét, akik aránytalanul nagy mértékben járulnak hozzá ehhez a válsághoz anyagilag. Támogatni kell, támogatni kell ezen országokat egy európai mechanizmus keretében, ez a minimális szolidaritás szerintem. É. Merci, Monsieur Il faudra aussi se Köszönöm szépen, Böge úr. Tehát azzal is foglalkozni kellene, hogy hogyan tudjuk a békét elállítani, mert sajnos nem csökken a kibocsátás. Szíriában 8-10 millió embernek kellett az otthonából elmenekülnie, és rengetegen a török határon tömörültek fel, amit nem tudnak átlépni. Úgy tudom, hogy az ENSZ a szír oldalon állít most fel táborokat, szükség lesz rájuk. Hogy... Törökország foglalkozik vele? Hát nagyon gyorsan változik a helyzet. Maria Tolpanen következik, a finn, nem, bocsánat, az Európai Parlament képviselője, akit Finnországban választottak. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon sokat beszéltünk ma itt a menekültválságról, és szeretnék valamit hangsúlyozni. El kellene gondolkodni azon, hogy kik ezek a migránsok van menekült válság is, meg van globálisabb válság is. Különböző emberek érkeznek. a költségvetésünk azért csappan meg, mert emberek fekete munkát végezni jönnek, meg mások másokoknál fogva. A biztosítás nagyon megviseli ez, mert a társadalom biztosítás egyformán vonatkozik az EU állampolgárokra, ami jó dolog, de amikor ilyen tömeges jelenségek alakulnak ki, akkor nagyon súlyos költség kihatásai vannak ennek. Nem lehet mindent EU szinten, meg mindent tagállami szinten megoldani. Prioritásokat meg kellene határozni hogy fogjuk ezeket a sorozatos problémákat rendezni. Finnül azt mondjuk, hogy meg kell tenni az első lépést, tehát hogyha több rönköt kell felvágni, egy hasábot felhasítani, akkor az elsőt el kell kezdeni a munkát. Az Európai Unió sem tehet meg mindent, de a prioritásokat fontos meghatározni. Mi az első prioritás? Nézzük meg, kiről van szó, menekültekről, vagy munkát kereső migránsokról. Nyilván békét kellene teremteni a konfliktusos területen. De ami engem alapvetően aggaszt, az az, hogy nagyon gyorsan változik az éghajlat, egyre kevesebb az ivóvíz, egyre kevesebb, egyre kisebb az élet tere a háborús területeken is, meg nálunk is. Egyesek azt mondják, hogy meglepetés volt ez a migrációs válság. De úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozásról régóta tudunk, el kell gondolkodni azon, hogy milyen eszközökkel szerelkezünk fel, Például az éghajlatválság kapcsán, hadd mondjam el, Finországban, amikor kicsi voltam, akkor három méteres hókupacok voltak, szánkóztunk, most már Dél-Finországban egyáltalán nincsen hó. Pedig nem volt olyan régen, hogy én gyerekkoromban még ott szánkóztam. Köszönöm szépen a metaforáit és a bölcsességét. Az utolsó hozzászóló következik, Isabel Pires, a portugál parlament képviselője. A Bloco de Izquierdo tagja. Izquierda esetleg. GUE. Boa tarde. Como eu Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Sr. Presidente.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 láttuk, hogy óriási kihívások állnak előttünk, amelyekre azonnal választ kell találnunk. Különösen azok, azon kihívásokra gondolok, amely minden tagállamot érint. Közös megoldást kell keresnünk, ugyanakkor a pénzügyi és gazdasági válságra is reagálnunk kell, illetve választ kell adnunk. Ugyanúgy ott van a humanitárius válság, hogyha lebomlik a Schengeni zóna, akkor bizony nagyon nehéz lesz a helyzet. Ez azt jelenti, hogy méreható vitákat kell folytatnunk, illetve beszélnünk kell a politikai prioritásokról is. Mindezt a költségvetés keretében ezek a legfontosabb kérdések tehát, ami a politikai prioritásokat illeti. Ezek nagyon fontosak. Ott van a fiatalkori munkanélküliség, ez bizonyos országokban döbbenetes méreteket öltött. A fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésének az a célja, hogy a munkahelyet teremtsen a fiatalok számára, de túlságosan sok probléma merül föl. Először is, mi történik a 2016-os munkaprogrammal, hiszen ezt valamilyen formában értékelnünk kell. Egyértelmű, hogy az eddigi programok igazából nem érték el a céljukat, ez pedig néha bizony nem megfelelő munkahelyek teremtését jelenti. Nagyon fontos tehát ez a vita is. Hogyha pedig megnézzük a menekülteket, a menekült helyzetet, a, azt látjuk, hogy a portugál parlamentben mérelható vitákat folytattunk. Peço, peço desculpa. Eh, relativamente aos refugiados, então, muito rapidamente, apenas deixar claro que, de facto, eh, existe um problema. Tehát, nagyon röviden, Annyit akartam mondani, hogy valóban nagy a feladat, egyensúlyt kell teremtenünk, helyre kell állítani az egyensúlyt, és a szolidaritást kell előtérbe helyezni. Nem maradhatunk egy olyan helyzetben, ahol bizonyos országok nagyon sok menekültet befogadnak, mások pedig egyáltalán nem. Ez óriási feszültségekhez vezet. Ezen kívül nagyobb mértékben kell támogatni a befogadó országokat, Görögországot és Olaszországot, akik a probléma orosznál részével kell, hogy megbírkózzanak. Nem csak pénzről van szó, hanem emberi jogokról is. Ralf, köszönjük. Ralf Brinkhausnak adom meg a szót, aki a Bundestag képviselője, és aki a német néppárti küldöttség tagjaként érkezett ide ma közénk. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Talán egy kicsit bővebben beszélnék a menekültválság finanszírozási aspektusáról. Azt hallottam, hogy egyes országok ez mekkora terhet jelent, anyagi megterhelést jelent. Hát én azt hiszem, hogy Németország és Svédország az, akik a terhet viselik igazából, a többiek egész egyszerűen átterelik Németországba a menekülteket. Kalét említette, sajnálom, de igazából Franciaország <laughs> jó példája annak, hogy mekkora teher ez egy tagállam számára. Nagyon meglepő, hogy pont mely országok kérnek uniós támogatást, hogyha Németország, Svédország és Olaszország azok igazán rászorul az európai finanszírozásra ez ügyben. Ami pedig a menekült válság finanszírozását illeti. Wir dürfen sie nicht durch Schulden finanzieren. A, mi egész egyszerűen nem finanszírozhatjuk ezt azáltal, hogy eladósodunk, nem tolhatjuk át ezt a terhet a jövő generációira. A jövő generációinak majd a, a, az éghajlatválsággal kell megküzdeniük, ami teljesen más kérdés. Éppen ezért kérem, hogy ne újabb adósság spirála próbáljunk kikecmeregni ebből az ebből a menekült válságból. Nyilván Németország is elkövetett hibákat a menekültválság kezelése során, ez kétség sem férhet. De ha nem találunk egy közös európai megoldást erre a problémára, soha nem fogjuk tudni megoldani a problémát azok számára Ázsiában és Afrikában, akik nincsenek közben kilátásaik. Ezért a pénzen túlmenően azra kérek mindenkit, hogy február 18-19-én próbáljunk egy közös megoldást találni erre a problémára, hogyha ez ügyben nem járunk sikerrel, akkor Európa nagyon nehéz helyzetbe kerül. Köszönjük. Utolsó hozzászólunk Niraida asszony, aki az előző ülés, vagy múlt azt már hozzászólt, ezért nem is kell újra bemutatnom. parancsolom képviselő asszony. Köszönöm, elnök úr. Az emberi költségéről beszélnék azzal kapcsolatban, hogy mi folyik most. Ennek például Írországban a mentális egészségi problémák merülnek fel. Les, les jeunes, c'est la séquence oh, suivante. Slow? Oui. The, the young people Oh, the next one. Yeah. Okay, sorry. Elnézést, elnök úr, azt hittem, hogy már a ifjúságpolitikánál tart. Euh, la séquence euh, réfugié. Jó, akkor euh, megbeszéltük a menekült euh, kérdést. Németország, Svédország nagyon sok embert fogad be, de Olaszország és Görögország is igen nagy erőfeszítést tesz komoly problémát jelent ez Európán belül, ugyanakkor Európán kívülről is érkezik eh, igény, ami újdonság, országot kell segíteni, Libanont, Jordániát is megemlíthetnénk, és hát persze az egész szubszaharai Afrika is eh, eh, fontos szempont. A valettai európai csúcs elég keserű szájíz hagyott maga után, mert az az érzésünk, hogy nem nagyon sikerült előre mozdulni. Akkor először Vári úrnak, aztán Rolgonzson asszonynak adnám meg a szót egy-egy percre még. Én csak pontosítanám a német barátoknak, hogy nem a francia kormány nevében beszélek, én a regionális önkormányzatokat, a helyi önkormányzatokat képviselem, és tisztában vagyok vele, hogy a német polgármesterek találkoztam a Münchenivel, a Bécsivel is, és a közép-európai polgármesterek közül is nagyon sokan, sokat tettek a menekültek befogadásáért. Úgy gondolom, hogy a szolidaritás nem választási lehetőség, nem opció Európában, európai kötelezettségvállalásból ered, és ez minden politikára vonatkozik, különösen a menekültek befogadására ebben az esetben, és egyetértek ugyanakkor azzal, amit mondtak a finn parlamenti képviselőasszonynal, ez a válság még hosszú ideig fenn fog állni, és ezért európai menekült politikára van szükség, lehet, hogy egy európai ügynökséget is fel kell állítani, erről majd még vitát kell folytatnunk, esetre közös politikára van szükség a menedékjog, a menekültek befogadása kapcsán, ez nélkülözhetetlen. Igen, de hát 28 ország az azt jelenti, hogy ugye 28 féleképpen képzelik el a befogadást, ehhez képest lenne ez előre lépés vagy elmozdulás. A települések és régiók európai szervezetének főtitkár helyetteseként Mit gondol arról, hogy esetleg a kohéziós politikát is be lehetne vetni a befogadási feltételek javítása érdekében, mert különben nem nagyon fogunk tudni megbírkozni a feladattal. Hát nézze, hát csodára nem vagyunk képesek, Európa nem tud pénzt csinálni. Ugye a rendelkezés álló pénzeket fordítjuk a prioritásokra, és hát ki mondja, hogy a menekültek befogadása nem prioritás? Hát lehet, hogy kevesebb kerékpársáv lesz, meg autópálya. Hm. Azt mondjam, tessék. Az utolsó ö, hozzászólás teljesen támogatjuk, hogyha közvetlenebbül hozzá lehetne férni ö, bizonyos európai pénzekhez, a helyi önkormányzatok ö, gyorsabban megkapnák ezeket a támogatásokat, az nagy elmozdulás lenne. Pillanatnyilag a Tesszaloniki polgármesterrel tárgyalunk annak érdekében, hogy 1500 ember befogadását oldjuk meg azon túlmenően, ami már eddig is történt Tesszalonikiben. Tehát november 29-i vállalások alapján. nagyon, nagyon bonyolult a procedúra, nagyon sok szinten kell áthaladni minden kérelemnek, jó lenne, hogyha ez ugalmasabb, gyorsabb lenne. Tehát én igazából támogatom ezt az utolsó felvetést. Köszönöm, asszonyom. Jó, akkor ezzel e, megkezdhetjük. Mirjada asszony az utolsó fejezetet, vagyis hogy hogyan e, lehet e, gazdasági szociális válságot megoldani, pénzügyi eszközök, hatkor be kell fejeznünk, negyed óránk van, Incserti asszonynak ez nem fogja megkönnyíteni a dolgát. Ő az olasz képviselőház a foglalkoztatási bizottságának a tagja. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Molto ristretto, e quindi... Nos, nagyon fontos másik aspektusa ez az egész kérdéskörnek, de hát eh, tudom, hogy szerint minket az idő, ezért rövid leszek. Úgy érezzük, hogy az Európai Unió egy nagyon pont, fontos lépés ez, amely többek szerint eh, kezdi meghozni a gyümölcsét. Ez az európai szociális alapból finanszírozott tevékenységeknek talán az egyik jobb példája. Főként a magas munkanélküliséggel rendelkező régiók szemére fontos, főként a fiatal korúak, 15-24 év körzöttiek munkanélkülisége, ahol magas, azokat a régiókat érinti ez az úgynevezett NEET, azaz sem oktatásban, sem képzésben, sem a munkaerőpiacon nem résztvevőkre vonatkozik ez. Ez úgy érezzük egy olyan politika, amelyet mindenképpen tovább kell folytatni és támogatni, sőt, friss finanszírozást is mindenképpen megérdemel. Az európai ifjúsági kezdeményezés és az ifjúsági garancia úgy érezzük, hogy egy nagyon fontos és újító jellegű kérdés. Három évvel ezelőtt, 2013-ban indult, és az én feladatom az, hogy ma egy-két gondolatot, számot megosszak önökkel azzal kapcsolatban, hogy milyen eredményeket sikerült elérnünk ezáltal. Nyilván ez nem csak pár e, tagállamot érint, Spanyolország, Olaszország, Portugália és Franciaország érintettek, ennél sokkal messzebb megy. A legfrissebb e, téli előrebecslések szerint mm, a válság legrosszabb része már mögöttünk van, de hát nem dőlhetünk hátra, nem ülhetünk a babérjainkon, hiszen megfelelő gazdasági növekedést és az ezzel ehhez kapcsolódó munkahelyteremtést és munkanélküliség csökkentést bizony még eh, nem tudhatjuk magunk mögött. Még akkor is, hogyha nagyon komoly befektetések, beruházások várhatóak, még ingatag lábakon áll az európai gazdaság, még meg kell erősödnie. A tagállami GDP, ahogy azt többen említették a mai délelőtt során. Nagyon lassan indul növekedésnek, 0,9%-os átlagos GDP növekedésről det várunk 2016-ban, és 2017-re sem várható 2%-nál nagyobb gazdasági növekedés. Így tehát a munka nélküliség esetében is csak alig észrevehető a javulás. Az eurózónán belüli átlagos munkanélküliség jövőre is 10% fölöttre várható. E kontextusban a fiatalok különösen ki vannak téve e hatásnak, még akkor is, hogyha kezdenek megfontulni a tendenciák, 2015-ös adatok alapján 22-23%-os volt a fiatal korúak munkanélkülisége. Még hogyha volt is némi csökkenés, ez nem volt látványos semmiképpen. Egy elveszett generációról beszélnek sokan, én is ezt mondanám, mert nagyon sokan sem a munkaerőpiacon, sem az oktatásban nem tudnak aktívan részt venni. Nem hiszem, hogy itt lenne már az ideje annak, hogy az ifjúsági kezdeményezést kivezessük. Röviden tehát akkor illusztrálnám azt, hogy Olaszországban pontosan milyen eredményeket hozott ez, és pontosan milyen eredményeket értünk el ezzel. Az első igazi pozitívuma az európai ifjúsági garanciának az az, hogy párbeszéd indult, megoszthatjuk egymással a tagállami szinten bevált gyakorlatokat, tényleg egymástól tanulhatunk, Nyilván önök is tudják, hogy ennek az uniós forrásnak Olaszország a második legnagyobb kedvezményezettje. Ami a konkrét számokat illeti, nos akkor dobálózzunk ezekkel. Több mint 500 millió euró érkezett Olaszországba ezen európai forráson keresztül, és 1%-kal csökkent ez, de 2015-ben még mindig 17,9% volt a fiatal munkanélküliség aránya. Az nemzeti operatív programba kerül mindez a pénz, amely a munkaügyi és szociális minisztérium hatásköréhez tartozik ebbe a kezdeményezésbe 565 milliót az Európai Szociális Alapból, és körülbelül még ugyanennyit az olasz költségvetésből fordítottunk e célra. 1,7 millió olasz fiatal, tehát 15 és 24 év közötti olasz fiatal részesült ilyen vagy olyan segítségben. Nagyon sok a tartós munkanélküliség által sújtott fiatal, a NIT mozaik szóval illetettek, tehát akik sem a munkaerőpiacon, sem oktatásban, sem képzésben nem vesznek részt, ők azok, akik a legelkeseredettebb helyzetben vannak, őket próbáltuk segíteni. A minisztérium honlapján is megtalálható adatok alapján azt láthatjuk, hogy körülbelül egymillióan vannak a rendszerben. A érintett fiataloknak több mint a fele, tehát az 1,7 millió olasz fiatalból több mint 1 millió jelentkezett. Körülbelül 600 ezerrel fölvettük a kapcsolatot, besoroltuk, megállapítottuk, hogy milyen segítségben részesülhet, és a programon belül ilyen vagy olyan segítségben vagy támogatásban részesült is. Ez azt jelenti te, tehát, hogy Olaszországban a regisztráltak száma folyamatosan nő. Heti tízezerrel. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a folyamatosan növekvő regisztrációk ellenére Tehát minél többen regisztrálnak, nyilván annál nagyobb megterhelést jelent ez a végrehajtórendszer számára is, és így egyre nehezebbé válik a programhoz való hozzáfűzés eh, garantálása. De úgy érzem, hogy mégis nagyon nagy eredmény, hogy a 6%, eh, több mint 6% a programban részt vetteknek újra munkahelyet talált, és ez az arány ráadásul eh, javulóban van. A regisztráltakat pedig ki irányítjuk a munka közvetítő ügynökségekhez, 70%-ban akár. Azt hiszem, hogy a számok magukért beszélnek, és jól mutatják, hogy ez nagyon fontos és nagyon hasznos segítség, főként akkor, amikor egyre nagyobb igény mutatkozik ezen intézkedés iránt. Tehát nem csak regisztrálnak a fiatalok, hanem valóban sikerül segítséget nyújtani számukra. A minisztérium, a munkahogyi minisztérium adatai alapján a rendelkezésre álló pénzek 80%-át már sikerült, több mint 80%-át sikerült lekötni. Ennyit szerettem volna tehát csak számokról mondani, de annyit mondhatok, hogy ez a kezdeményezés egyre inkább eléri a célját. Persze, vannak komoly különbségek az egyes olasz régiók között. A képzés és a foglalkoztatás általában a régió gazdasági helyzetétől is nagyban függ. Azt tapasztaltuk, hogy ez egyben egy kiváló lehetőség arra is, hogy újra gondoljuk azt, hogy hogyan tudunk aktív munkerőpiaci politikát folytatni. A korábbi passzív fellépésünk helyét átvették olyan fellépések, amelyek jóval aktívabbak. Köztük persze az ifjúsági kezdeményezés, Nyilván hallottak már az új munkaerőpiaci törvényről, illetve a munkatörvénykönyvének reformjáról, amelyben egyébként, amely nagyon sokat várunk a munkaerőpiac átszervezését, és ebbe ezt az ifjúsági garancia kezdeményezést is beépítettük. Azt szeretnénk, hogyha a különböző olasz régiók tényleg nagyon újító jellegű ilyen kezdeményezéseket tennének, úgy érezzük, hogy az olaszországi tapasztalatok megmutatták, hogy lehetséges, igenis lehetséges egy ilyen segítő hálózatot létrehozni. Ez volt a tapasztalatunk, de biztos vagyok benne, hogy az európai platform is hasonló tapasztalatokról tud beszámolni. A különböző résztvevő szintek kiváló együttműködés igenis meghozza a gyümölcsöt. Ennyit szerettem volna elmondani, röviden és gyorsan. Vous si. approchez de la conclusion. Ah, ok. D'accord. S'il vous plaît. <laughs> Ah. Kérem fejezze akkor eh, be. Igen, hát még nagyon sok eh, mondani valóm lenne, de akkor megpróbálom lezárni. Az adatok azt mutatják, hogy persze ez még nem egy lezáratlan munka, és hogy igenis tovább kell ezt vinni, tovább kell folytatni, hogy az igazi eh, pozitív hatását kifejthesse ez a program, hang, fontos hangsúlyozni azt, hogy igenis működik ez a program, és hogy mekkora szimbolikus jelentősége van, hogy viszonylag kevés pénzből milyen komoly eredményeket lehet elérni, és azt is megmutatta, hogy az Európai Unió igazán hozzá tud járulni a társadalmi befogadáshoz, és segíti a munkaerőpiaci integrációját a fiataloknak, főként ilyen nehéz idegben. Köszönöm szépen, majd válaszolhat a kérdésekre, és akkor ismét szót kaphat. Elnézést kérek, félbe kellett szakítanom korábban, úgyhogy most megkapja a szót. Igen, köszönöm szépen. Nagyon sok mondandóm lenne a menekültek témájában is, de most a fiatalok munkanélküliségéről van szó. Írország talán második a sorban, minden negyedik fiatal munkanélküli Írországban, tehát elég súlyos a helyzet. Azt látjuk, hogy ez mentális egészségügyi kérdéseket is fölvet, illetve ezeket vonja maga, maguk után, hiszen nagyon sok fiatalnak semmilyen reménye nincs arra, hogy munkát találjon. Tehát vagy repülőre ülnek, vagy pedig vízbe ugranak, ennyi lehetőség van, ez, ez retteletes, több ezrel nem migrálnak Írországból, egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy igazából ez az eszköz nem működik, megbukik, nincs mögötte teljesítmény, pedig valóban szükség lenne rá. Látjuk a Job Gateway és egyéb rendszereket, sajnos nagyon kevés pénzek, pénz folyik be, és igazából pénzbe kerül az, hogy az ilyen kampányokban részt vegyenek az emberek. Óriási az izoláció, földrajzi eloszlás miatt is problémák merülnek föl, és sajnos ez nagyon is érinti a fiatalokat. Ez pedig a jövőt. És ők azok, akik, akik örökölni fogják Európát, a mi Európánkat, és ilyen rettenetes helyzetbe hozzuk őket, illetve hagyjuk őket. Ezért azt gondolom, hogy a nemzeti parlamentekre nagyobb nyomást kellene gyakorolni. Nagyon fontos, hogy az ilyen kezdeményezések ne kerüljenek egyszerűen a fiókba, ne bukjanak meg, megfelelő forrásokra, képzésre van szükség, és valóban jövőt kell biztosítani számukra, mert jelenleg ez nem valósul meg, legalábbis Írországban. Köszönöm, mondja az elnök. Vladimir Manka kapja meg a szót. projekt Köszönöm szépen, elnök úr. Sok pozitívumot hallottam Szlovákiában finanszírozást kapott ez a projekt, majd hat hónappal később a programban résztvevők 86%-a munkában áll. Tehát sikernek könyvelhetjük el a 2016-os költségvetésben, illetve az ezzel kapcsolatos tárgyalások során a tanács azt mondta, hogy nem lehet szabadon kötelezettségeket vállalni ebben az esztendőben, értékelni kell először a projekteket. Szerencsére kötöttük az ebet a karóhoz, és azt mondtuk, hogy most kell értékelni, elemezni ezeket a projekteket 2015-ben, hiszen a minisztériumok rendelkeznek a szükséges információval. Sajnos ezek még nem zárultak le. A lényeg az, hogy hogy lehet, hogy a tanács vagy a parlament ilyen állást foglaljon, azt mondja, hogy ez nem siker, és ne kapjon megfelelő finanszírozást egy ilyen projekt. Olyan projekt, amely valóban segíti a foglalkoztatást, a növekedést. Ez e, számomra felfoghatatlan. Azt kérem tehát, hogy szolidaritásról tegyünk tanúbizonyságot, mind a parlament, mind a nemzeti parlamentek részéről, hogy megmutathassuk a tanácsnak, hogy a költségvetéssel kapcsolatos álláspontjuk nem feltétlenül van kőbevésve Kérem a támogatásukat. Köszönöm, mondja az elnök. Izabeli Resz beszélt a fiatalok munkanélküliségének problémájáról. Megadom neki a szót, amennyiben szólni kíván. Obrigada. Ehm, Köszönöm szépen. Akkor eh, folytatnám a fiatalkori munkanélküliséggel, és szeretném felvetni azokat a problémákat, amelyek a fiatalkori munkanélküliség kezdeményezéséhez kötődnek. A kialakult gyakorlattal kapcsolatban hallottuk az olasz tapasztalatokat, az eredmények nem igazán jók, a fiatalkorú, a fiatalok munkanélkülisége továbbra is magas, így el kell gondolkodnunk ezen a kezdeményezésen, hogyan lehetne javítani a kezdeményezést. Aztán felvetődik, hogy milyen típusú munkahelyek jönnek létre, milyen minőségű, milyen színvonalú foglalkoztatás jön létre Hát mindenhol más, persze, de nagyon gyakran bizonytalan munkahelyek jönnek létre, és a kolléganő beszélt róla, hogy reményvesztett fiatalok tömegeivel van dolgunk. Minden esetre a fiatalok az egyik gyakornok járásból a másikba kerülnek, illetve ö, határozott ö, időre kötnek csak velük szerződést. Ezeket is figyelembe kell venni, amikor a kezdeményezésről beszélünk. Fontos lenne a strukturális munkanélküliség felszámolása. Ne csak konjunkturális intézkedéseket hozzunk, hanem strukturális reformokra is szükség van. A költségvetési vita fényében a fiatalok munkanélkülisége tényleg az egyik nagy prioritás pillanatnyilag. És azt is fel kell vetni, hogy a fiatalok munkahelyhez jogok is kötődnek el, mert a kezdeményezésnek ez is része. Köszönöm szépen a figyelmet. Más nem kérte a szót. Incserti asszony így visszakapja azt az időt, amit elvettünk tőle, de mivel van még egy kis időnk, most egy pillanatra nem elnökként, hanem eh, európai képviselőként én is hozzászólnék a vitához. Igaz, hogy eh, fiatalok munkanélkülisége az Európai Unió hitelét veszélyezteti, hiszen eh, minden negyedik fiatal munkanélkül, egyes országban minden második, kivéve azokat az országokat, ahol a gazdasági szövetben régóta meggyökeresedett, vagy meggyökerezett a, az inas, vagy gyakornoki, vagy tanulóidő intézménye a cégeknél, például Németországban. Egy kísérleti projektet is elfogadtunk annak érdekében, hogy ezek a gyakorlati idejüket töltő szakemberek mobilakká váljanak, mert akkor sokkal kevésbé vannak kitéve a munkanélküliségnek. Az az elképzelés, hogy lehetővé tennénk számukra, hogy egy év gyakorlati szakképzést külföldön vegyenek eh, igénybe. A szakképzési intézetekkel eh, karöltve valósulna ez meg. 28 tagállamban 28 féleképpen szabályozzák azonban ezt a ö, eh, szakmai gyakorlatot, és egyes országokban nincs is szabályozva a fiatalokra vonatkozó kezdeményezésen túlmenően talán konkrét intézkedésekre is szükség lenne, és meg kellene próbálni a szakmai gyakorlatot ö, szabályozó jogszabályokat kicsi közelíteni, mert azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy 28 féle legyen a munkaügyi meg adóügyi szabályozása a különböző tagállamokban. Szeretném, hogyha nemzeti parlamenti képviselők is tudnának róla, hogy ezt a kísérletet beindítjuk, és néhány nap múlva az Európai Bizottság felhívással fordul a, a szakképző központokhoz, és legalább kettő vehet részt a kísérletben két különböző országból. Arról van szó, hogy ugye a fogadország először nyelvi képzés nyújtana, elméleti képzés jönne ezután, az ismeretek kibővítésére, és ezután pedig egy igazi szakmai gyakorlat. A tapasztalatot értékelve határoznánk meg, hogy mi gátolja a szakmai gyakorlat, lat terjedését az Európai Unióban. Ez az egyik lehetőség ugyanis arra, hogy a fiatalok a munkahelyekhez hozzáférjenek. Ez volt tehát az utolsó hozzászólás, most pedig átadom a szót önnek, Incserti asszony. Naturalmente io dato solo, fatto solo... Köszönöm szépen. Természetesen csak mennyiségi értékelést mutattam be, és nyilvánvaló, hogy ez pusztán egyetlen aspektusa a nagyobb témakörnek, azaz a fiatalok munkanélküliségének. Természetesen strukturált intézkedésekre van szükség az iparpolitika területén, a beruházások területén, ez az első irány, az első lépés. Hangsúlyozni kívánom azt, hogy ez az intézkedés talán egyike azon keveseknek, amelyek segítenek egy nagyon merev piac keretében. nem voltak eddig szakképzések, gyakornoki lehetőségek, pedig ez nagyon jó belépő a munkaerőpiacra. Ugyanígy a képzések, a kurzusok, és hadd mondjam el, hogy az iskolából kiesők illetve az iskolát elhagyók esetében sincsenek külön intézkedések, holott ezek az emberek még nem léptek be a munkaerőpiacra. Itt a gyakornoki pozíció lenne az egyik első lépés, amely a munka irányába terelné őket. Ezen kívül vannak olyan gyakornoki szerződések, amelyek nagy segítséget nyújtanak. Ezen politika segítségével sikerült kiaknázni ezeket a gyakornoki szerződéseket. Tehát mi hálásak vagyunk a, ennek, ezen kezdeményezésnek. Természetesen önmagában ez az intézkedés nem kielégítő, ki kell, hogy egészüljön más olyan intézkedésekkel, amelyekről szóltam az előző felszólalásomban. Jó pár nehézséggel meg kell birkóznunk, a hibákat korrigálni kell, mégis azt hiszem, hogy óriási hiba lenne az, hogyha ezt a fiatali, fiatalkori munkahelyteremtési kezdeményezést föladnánk, és nem próbálnánk hosszú távon életben tartani. Hogyha mindezen forrásokat elveszítenénk, legyenek azok bármilyen korlátozottak is Európai Uniós szinten, Emellett elveszítenénk a jövőképet. A közbelépés a segítségnyújtás lehetőségét. Természetesen a munkaerőpiac, a beruházás sokkal mélyebb kérdéseket vet föl. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez az intézkedés továbbra is finanszírozást élvezzen és hosszú távú kezdeményezés maradjon. Ennyit röviden. Köszönöm, elnök úr. Nous arrivons à, euh, à l'heure des conclusions. Köszönöm, asszonyom. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy lassan lezárjuk ezt a vitát. Egyébként roppant érdekes vita volt, éppen ezért tiszteletel köszönöm mindannyiuknak, kedves kollégák, EP és tagállami képviselőim, az elhangzottakért, elmondottakért. Tomá asszony, nem kevés energiát fektetett a bejelentésbe, amely a többes pénzügyi keret felülvizsgálatával foglalkozik. Nem tudom, fordulok hozzá, hogy sikerültem a új gondolatokat leszűrnie az elhangzottakból, gondolom, hogy igen. Abricht úrral nyilván együtt majd még átfésülik a mostani formájában a szöveget. Valamikor tavasszal kerül majd a szakbizottságunkban szavazásra ez a téma. Egy ciklus végéhez érkeztünk, lezárult egy korszak. Az Európai Unió nem alkotott magáról egy olyan képet, hogy, hogy döntésképtelen, illetve hogy képtelen bármit tenni az ügyben. Kérem most Toma asszonyt, hogy ossza meg velünk eh, az eddig eh, elhangzottakból leszűrt gondolatait. Én is köszönöm mindenkinek a részvételt, az elmondottakat, nagyon sok érdekes gondolat hangzott el, és persze ezeket majd alaposan mm, körbejárjuk, fejlesztünk mindent, hogy szükség van-e a szerződés felülvizsgálatára például, az alapszerződések felülvizsgálatára. Nyilván Cameron úr örülne a gondolatnak, de talán vele is kéne erről beszélni. Igen, elnök úr, ez nem is olyan rossz ötlet, de a területi önkormányzat Euh, az uniós költségvetéshez való hozzáférésük átgondolását is mindenképpen szükségnek tartom. A Költségvetési Szakbizottságban egyébként már elkezdtük erről az együtt gondolkodást. Obricht úr nincs itt, ezért részben helyette mondom el, hogy a játék szabályok újragondolásával szeretnénk eh, foglalkozni. Elmondhatom hogy a többös pénzügyi keret 2014 és 20 közötti időszakra vonatkozó szobáják kicsit belenyúltunk a nemzeti borítékokba is, ezt nem szabad eltitkolnunk. Úgy érzem, hogy a be kell látnunk, hogy a jelenlegi helyzetnek egész egyszerűen nem felel meg ez a többes pénzügyi keret, akkor ránk is vonatkoznak szabályok, például az alapszerződések, De hogy valami pozitívban zárjam a hozzászólásomat, az ifjúsági garancia alap nem volt igazából varásszer, de hát lássuk, hogy nincsen varásszer de azt azért jó látni, hogy amikor az Európai Parlament azt kéri, hogy a fiatalok számára külön alapokat különítsünk el, a beindítását követő második évben végre úgy tűnik, hogy jönnek a pozitív eredmények, pont ilyenkor ezt nem szabad megszüntetni, felfüggeszteni. Két éve működik még csak, igazából komolytalan is lenne ebből messzeönő következtetéseket levonni. Nagyon sok dolog hangzott el, nagyon sok dologról beszéltünk. Természetesen fejegyeztük a gondolatokat, de ha gondolják, nagyon szívesen látjuk a további írásbeli gondolatokat is. A Költségvetési Bizottság részéről ígérhetem, hogy ezeket komolyan megvizsgáljuk majd, és a finn képviselő nek mondom, hogy a ...2014 és 20 közötti többes pénzükerben pont azok a költségvetési sorokat sikerül legjobban megnyírválni, mint például a külső fellépés, amelyekre további komoly pénzeket kell most elkülöníteni. Tehát egyetlen tagállami költségvetés sem épülhet egyetlen egy prioritásra, ugyanez igaz az európai költségvetésre is, hogy ha például a közfellépés, az állami vagy európai fellépés egy területét teljesen visszavágjuk, akkor nyilván a következő válság pontosan ezen területen jelentkezik majd. Éppen ezért körültekintőnek kell lenni, egyszerre kell a sürgős eseteket, a vész helyzeteket, a válságos helyzeteket kezelni, ugyanakkor egy nagyon kényensúlyozott költségvetést is kell mindenképpen elfogadnunk. Én szerettem volna zárásképpen elmondani, elnök úr. Adok, euh, akkor ezzel zárul az interparlamentáris bizottságülés. Részemről azt kívánom, hogy minél több ilyen alkalom legyen a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti találkozásra. Nekünk, európai parlamenti képviselőknek az a problémánk, hogy Európa nehezen tud az európaiakhoz szólni és hogyha holnap el kellene magyaráznunk az európai állampolgároknak, hogy miben áll, vagy miből áll az európai költségvetés, hiszem nehéz feladat lenne. A demokrácia alapvetően úgy néz ki, hogy olyan költségvetést fogadnak el a parlamentek, amit értenek azok az emberek, akiket képviselnek a parlamentek. Úgy gondolom, hogy itt még van tennivalónk. a költségvetés politikai szándéknak a megjelenése, egy víziónak a megjelenése. Költségvetési válaszokkal nem lehet mindent megoldani, intézményes problémák is vannak, és irányítási problémák is, és ebből szempontból, ebből a szempontból az Európai Uniónak még jelentős fejlődésre van szüksége. be kell mutatni, hogy az európai költségvetésben felhasznált pénzek tényleg hasznosak. Mire jó az, hogyha tagállamok befizetnek rakáspénzt, majd visszakapják azt, szabályokkal megspékelve. Nem jó az, hogyha Európa technokrácia, bürokrácia, az önkényes döntések imidzsét kapja. mi parlamenti képviselők sajnos végtag bénultak vagyunk. Ugye csak a kiadásokról döntünk, a bevételekről nem. A tagállamok kezében vagyunk, be, bezártak bennünket egy 7 éves fűzőbe, vagy kalodába, mint hogyha hisztérikusan költekezni szeretne az EU. A parlament felelős, felelős kíván lenni, és így akar fellépni a több éves keret félidős felülvizsgálata kapcsán is, de a csatát még nem nyertük meg, először nyomást kell gyakorolni a kormányokra, államfőkre. Nincs európai közvélemény jó lenne, hogyha egy nap az európaiakhoz szólhatnánk, hogy értsék a téteket, és jó döntéseket hozhassunk, de az igaz, hogy ez a kaloda olyan merevséget eredményez, hogy bizony nem tudunk reagálni a válsághelyzetekre. És hogyha nem tudunk reagálni a válsághelyzetekre, akkor tehetetlennek fogunk minősülni, és mindenfajta populizmus és eurofóbia tártalajává válik mindez. Fontos prioritások meghatározása, és fontos, hogy döntéseket tudjunk hozni. A politikai kötelezettségvállalás ezt kívánja, és biztos vagyok benne, hogy ez meg is fog valósulni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a költségvetés a valóságnak a tükre, és a politikában a valóság nagyon gyakran az ellenzéknél van. Mindenkinek sok szerencsét kívánok!